Colleagues, um, if you could take your seats, please. Uh... Kedves kollégák, kérem mindenki próbáljon találni magának egy helyet, és foglalja is el. Rengeteg dolgunk van, rengeteg előadónk. Mi az első, amit mondanék? Kicsit jöjjenek előrébb, ne féljenek tőlem, nem harapok. Nagyon nagy terem, próbáljanak előrébb ülni, hiszen nagyon nagy ez a terem, mindenki fél a terem méretétől, én is. Ne féljenek, jöjjenek nyugodtan előrébb. Még akkor is, hogyha ki van írva, hogy képviselő mi hely. And... Okay, thanks. Jó, némi mozgás látok, fél sikerként könyvelem el, és akkor lássuk a mai ülésünket. Mindenkit szeretnék üdvözölni ezen a mai meghallgatáson. Állampolgári jogok a Brexit után hangzatos címet viselő meghallgatásról van szó. Üdvözlök mindenkit, szakértőket, képviselőket, érdeklődőket, a jelenlévő civil szervezeteket, akik tavaly májusban már itt jártak és beszéltünk erről. A foglalkoztatásügyi, állampolgári jogi, illetve petíciós szakbizottság közös meghallgatása azt hiszem leg, legutóbb is nagyon hasznos volt. Ezzel alkalommal, illetve az Alkotmányügyi Bizottság is hogyan feledkezhetne meg Spinelli asszonyról, tehát akkor beszéltünk azokról a fontos kérdésekről, amelyek azóta, amelyek terén azóta történtek dolgok. Elérkeztünk a folyamat következő állomásához. Mindenki tudja, hogy mi az elva tárgyalásokban. Nincs megállapodás, amíg minden részletről meg nem állapodtak a tárgyalófelek. Galtieri úr a Brexit Steering Irányító Bizottság tagjaként nagyon jó eredményeket ért el ez egy év során, de hát az világos, hogy még rengeteg a tennivaló az előttünk álló hónapokban. Ugye a dátum ismert, a kilépés dátuma. Ma reggel is hallottuk, az átmeneti időszak alatt is marad még tennivaló. Tehát majd nyilván ezek azok a kérdések, amiről majd hallunk a meghívott előadóinktól és a meghallgatás végére pedig megpróbálunk választ találni arra a kérdésre, hogy mit értünk el eddig a tárgyalások során, és mi az, ami még elengedhetetlen, hogy megoldódjon a kilépés dátumáig. Mit kell kommunikálni egy szélesebb közönség irányába? Több szervezet is uh, nagyon jól végzi ezt a munkát, akik most itt is vannak, éppen ezért szeretnék külön köszönetet mondani mindazoknak a szervezeteknek, akiket ma is megpróbáltunk meghívni ide, és akiket majd meghallgathatunk ma, és akiknek rengeteget köszönhetünk. Bevezetés képpen megadom a Foglalkoztatásügyi Bizottság nevében Marita Ulfskog asszonynak, aki nem csak a Foglalkoztatásügyi és Szociális Bizottság alelnöke, hanem a Brexit irányító bizottság tagja is volt. Mi is ez az irányító bizottság? Ez tulajdonképpen nem más, mint az EU-s tárgyalócsapat parlamenti összetövője. És a májusi meghallgatás óta, tavaly májusi meghallgatás óta Guy Verhofstadt és Roberto Gallieri, valamint a többi kollega áldozatos munkájának köszönhetően jó eredményeket értünk el, de hát majd Galtieri kollega beszél erről. Marita Ulfskog a foglalkoztatás ügyi szempontokat próbálta képviselni ebben a Brexit irányító bizottságban, illetve a szociális dimenziót, ami nagyon fontos. Ezért most Maritának adom át a szót egy rövid bevezetésre. Köszönöm szépen, Claude! ahogy önök is nyilván tudják, nem ez az első ilyen meghallgatás, nyilvános meghallgatás, amelyet több szakbizottság közösen tart ebben a témában, állampolgári jogok a Brexit után. Tavaly májusban tartottunk egyet, ami szerintem nagyon hasznosnak mondható számunkra. Parlamenti képviselők számára A bizottság és a brit kormány közötti tárgyalásokat szerettük volna figyelemmel követni annak érdekében, hogy több milliónyi európai állampolgár jogainak védelmét garantáljuk. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy az állampolgárok hangja is megszólaljon ebben a folyamatban. A munkavállalói jogok, illetve a szociális, különböző szociális jogosultságok terén nagyon fontos, hogy ne sérüljenek az e- európai polgárok jogai. Foglalkoztatásügyi és Szociális Bizottsága nevünk, Mi a Brexit kérdéssel már többször is foglalkoztunk, ezért nagyon örülök, hogy itt lehetünk ezen a második ilyen meghallgatáson, ahol áttekinthetjük a helyzetet a civil szervezetek szakértők meghallgatásával, és beszélhetünk a még megoldatlan kérdésekről. Ezekre minél gyorsabb és hatékonyabb megoldást kell találni. Hiszen az egyszerű átlag emberek ezt várják tőlünk, és éppen ezért most nem is beszélek tovább, hanem inkább majd mm, meghallgatom a meghívottakat. Az Alkotmányügyi Bizottság nevében most meghallgatnánk Spinelli asszonyt, tényleg csak röviden, Danuta Hübner távolátében, aki nem tud ma itt lenni. I thank all the... Köszönöm szépen minden meghívott előadónknak, hogy elfogadták a meghívásunkat. Nem az egész alkotmányi bizottság nevében szólok, hanem a személyes véleményemnek adok hangot. Úgy érzem, hogy a némi javulás mellett messze vagyunk attól, hogy a jogbiztonságot garantálnánk, az emberek jogain ne sérüljenek, így tehát nem vagyok túl optimista ez ügyben. Ugyanakkor üdvözlöm azt, hogy a tanács az új iránymutatásokban azt világosra tette, hogy az Egyesült Királyságba költöző átmeneti időszak alatt oda költöző állampolgárokra is vonatkozik majd a majdani megállapodás sajátos módon. Tereza May ezt már el is utasította. A Morales úr beszélt arról, hogy sikerült előrelépést elérni. Attól tartok, hogy az állampolgári jogok ról még bőven van tárgyalni, eh, ahogy azt a Bárnyi úr is elmondta a beszédében. Engem elsősorban ez foglalkoztat, az, hogy ebben a tárgyalások ezen fázisában félreteszik ezt a kérdést. Mindkét fél egyértelmű ígéretet tett, hogy milliók életében nem fog semmi kár negatívan változni. Alapvetően egyelőre nem látjuk, hogy tartanák ezt az ígéretüket. Ahogy azt a parlament legutóbbi állásfoglalásában is hangsúlyozta, vannak még bőven olyan megoldatlan problémák, amelyekre választ kell találni. Hadd villancsam fel ezeket, nyilván majd részletes elemzést is kapunk, amelyik jut előadóinktól. Uniós állampolgárok jövőbeni partnerei, a Európai Bíróság határozatainak kötelező érvénye, a brit polgárok szabad mozgásának ügye, az ír kérdésben tett vállalások végrehajthatósága. Csak hogy pár megoldatlan problémát említsek, és úgy érzem, hogy még többet kellene tennünk annak érdekében, hogy egy valóban átfogó megállapodás szülessen. Például az 58-as pontot olvasva a közös technikai vagy szakmai anyagból, ami arról szól, hogy a bizottság szerint az uniós mandátum mire nem terjed ki a tárgyalások első szakaszában. Ezek szerintem pedig fel, ö, szükséges részét képezik annak a csomagnak, amelyel az emberek állás, ö, az emberek ö, jogait biztosíthatjuk. A lordok házában, ahogy az elhangzott, a véleményünk szerint az uniós állampolgárság jogai megoszthatatlanak, az, hogy egy másik uniós tagállamban tanuljon, éljen, dolgozzon, családot alapítson valaki, ha ebből egyet is elveszünk, az a többi is kihatással van. Remélem, hogy a meghallgatás során a következő témákat sikerül majd éríteni. Nem szabad, hogy az uniós jogszabályok által garantált jogok erodálódjanak, sérüljenek. Az Európai Bizottság a közelmúltban beszélt arról, hogy a 27 tagállamban a javasolt brit settled status ez hasonló folyamatot indítson, szerintem ez a, aggasztó. A korábbi élet során hozott döntésekre semmiféle képpen nem uh, utalhatunk. Egy egyértelmű jogi keretből származnak ezek a jogok, nem életmódbeli döntésekből származnak. A az teljesen legitim elvárás, hogy állandó védelemben részesüljenek ezek az elidegényfeletlen jogok. Végezetül felhívom a figyelmüket arra is, hogy lehetséges, hogy ne szülessen megállapodás, ahogy Tereza May reagált a bizottság javaslataira, felmerül bennem, hogy fel kell készülnünk arra, hogy nem születik megállapodás a tergyállásokon, és éppen ezért legalább állampolgári jogok ügyét és Észak-Írország ügyét valamennyire rendezzük. Köszönöm, mondja az elnök. Danuta Hübner is tagja a Brexit irányító bizottságnak, amit nevében mondott, azt köszönünk. Azt hiszem, kollégák, joggal mondhatjuk, hogy az Európai Parlament képviselői körében nem találtak siket fülekre az európai polgárok hívó szavai és aggodalmai az említett szervezeteken keresztül, 3 Million British in Europe, és itt elmondják, hallgatjuk őket, az állásfoglalásaink, amelyeket áprilisban és októberben elfogadtunk, is hűen tükrözik mindezt illetve a képviselők az egyénekkel, szervezetekkel felvetik a kapcsolatot. Egyrészt Cecilia Wikström eh, elnézést kér, és arra kért, hogy először is eh, emeljem ki a petíciós bizottság szerepét ebben a folyamatban, ezen panaszokat meghallgatják petíciós bizottság eh, nevében Elena Eleanor Spaventa fog beszélni, a Durham Law School professzora. Cecilia sajnálja nem lehet itt ma személyesen. A meghallgatás célja persze az, hogy a képviselők véleményét is meghallgassuk, három szakbizottság, illetve négy szakbizottság képviselőinek a véleményére tartunk igényt. Szeretnénk hallani, hogy a Brexit irányító csoportban mi történt, és mit várhatunk. Tehát ez olyan, olyan belső információ, amit most meghallgathatunk. Az első igazi megnyitó beszéd a Brexit eh, irányító bizottság részéről Guy Verhofstadt is elnézést kér. Ha valaki ismeri Guy Verhofstadtot, az tudja, hogy semmi sem állíthatja meg, hogy idejön és 30, akár 40 percig beszéljen. Az igazi problémám az volt, hogy hogyan fogom tudni leállítani, nem az volt, hogy eljönne. Azonban Viszmajorra hivatkozva nem tud részt venni, teljesen önhibáján kívül tehát Guy sajnálatos módon nem lehet itt. A munkájáról elismeréssel kell, hogy nyilatkozzak, hogyha bármikor megjelenik itt mégis az ajtóban, akkor biztos, hogy tudunk neki pár percet szorítani, de a saját hibáján kívül nem tud részt venni ezen a mai meghallgatáson. De a Brexit irányító bizottság legkeményebben dolgozó tagja itt van közöttünk, aki szerintem nagyon konkrét eredményeket ért el, már eddig is főként családjogi kérdésekben. A Gazdasági és Monetáris Bizottság elnökéről van szó, ki nem más, mint Roberto Galtieri. Még egyszer mondom, Brexit ügyben az egyik legaktívabb képviselője ennek a háznak. A 3 million, 3 millió csoport egyik aktív élharcosa. Roberto, akkor megadom neked a szót, mit sikerült vállalójogi ügyekben elérni eddig. For your kind words. Köszönöm szépen ezeket a kedves szavakat, Claude, és köszönöm szépen a Libének, az Emplennek, az Afko és Peti szakbizottságoknak, hogy megszervezték ezt a meghallgatást. Nagyon jó lehetőség ez, hogy felmérjük azt, hogy mit is értünk el eddig együtt. Erre még visszatérek, de meg kell vizsgálni azt is, hogy mit kell még tennünk ebben a harcban, ami még nem ért véget. Ez is nagyon fontos kérdés. Nem csak a Brexit Steering Group, hanem a teljes egész Európai Parlament számára prioritás az állampolgárok jogai. Nem csak az állásolásainkban, hanem a konkrét uh, fellépéseinkben is a tárgyalások során egyértelművé tettük azt, hogy uh, soha nem fogadunk el egy olyan megállapodást, amely nem lenne kielégítő az állampolgári jogok megvédése szempontjából a cél, és ez nagyon ez volt, és ez nagyon ambiciózus, azt szeretnénk, hogyha teljes mértékben meg lehetne védeni, tehát valóban megvalósulna az úgynevezett godfathering a szociális jogok tekintetében. So this is very, very ambitious target, and we started. Nagyon ambiciózus az a célkötőzés, ezzel a javaslattal kezdtük, és az a javaslat, amit a britek tettek először, az eléggé messze állt mindettől. Nagyon kemények voltak és eltökéltek, ugyanígy a bizottság és a tagállam is nem voltunk egyedül. Egyértelműen erre helyeztük a hangsúlyt, és szeretnék köszönetet mondani először is az állampolgári szervezeteknek, amelyek nagyon fontos szerepet játszottak a három millió szervezet, és más szervezetek is. Arra erőltettek bennünket, hogy ezt vigyük át, hogy említsük meg az önök pontjait. Az összes szakbizottság, az összes kolléga, aki részt vett ebben, erre törekedett. Ez egy olyan dolog volt, amely nem csak a Brexit Steering Groupban történt meg, hanem az egész Európai Parlamentben. Először persze a releváns bizottságokban és a LIBE szabizottságban, amely főként döntő szerepet vállalt. A parlamenti brit kollégáimtól azt hallom, hogy jobban kezeltük ezt, mint a brit parlament a Brexit Steering Group nem csak nyilatkozatokat tett, és meghallgatta a tárgyalók véleményét, hanem konkrét, komoly módon szólalt fel, akkor, amikor tényleg konkrét kérdések voltak, megpróbáltuk befolyásolni az EU álláspontját, ezt alakítani, és megpróbáltuk a különböző lépéseket követni a tegyelások során. Szerintem ez már jó modellje volt annak, hogy bevonjuk a parlamentet egy ilyen fontos tárgyalásba. Az eredmény, amit elértünk, az kielégítő, bár nem tökéletes. Nem vagyunk teljesen elégedettek, és tudjuk, hogy nagyon sok kérdés még nyitott olyan értelemben is, hogy át kell ezt vinni, végre kell hajtani, úgy, hogy az le van írva, és vannak még olyan kérdések, amelyek nincsenek megoldva. Tehát egyértelmű ez, senki nem ünnepel most, de mivel én hallottam bizonyos fajta propagandát a másik fél részéről, azt mondták, hogy félresöpörtük az ő álláspontjukat. Nem, nem erről van szó. Nem tartunk még ott, de nagyon sok mindent elértünk mert elértük azt, hogy sikerüljön lefedni nem csak az állampolgári jogokat, hanem a parlamentnek köszönhetően a családi jogokat, illetve a jövőbeli gyerekek jogait is. Tehát elég széles körű a lefedettség, bár nem egészen olyan, amilyet szerettünk volna nem csak, hogy hasonlattanak a jogok azokhoz a jogokhoz, amely benne van az EU jogszabályozásban, hanem azt mondjuk, hogy úgy, mint ahogy az EU jogszabályozásban, és úgy, ahogy az Európai Bíróság értelmezi azokat. Tehát ez közvetlenül kifog, ki fog ez hatni. És hogyha a nemzeti szabályozás eltér ettől, például tehát, és az Egyesült Királyok, Királyság szabályozása eltér ettől, akkor akkor ez nem lesz érvényes, mert itt közvetlen hatások lesznek. Közvetlen hatásról beszélünk, arról, hogy az EU-s jogszabályoknak közvetlen szabálya lesz, és az EU-s jogoknak hatása lett, és hogyha az EU-s jogokról beszélünk, tehát azok olyan jogok, amelyeket meghatározunk az EU jogában, illetve az Európai Bíróság esetjogában, illetve joggyakorlásában. Itt van még a lejárati időpont is, de a jelenlegi joggyakorlatot egész életre szólóan lefettük. Nagyon sok jogot lefettünk, beleértve ebbe a szociális jogokat eredetileg ez nem volt benne, de ezt erőltettük, és eh, voltak olyan kérdések, eh, amelyeket nem annyira akartak, de is minden belekerült, tehát megvannak ezek a jogok, és tudjuk, hogy mi hiányzik. A jövőbeli gyerekek esetében igazi harca került sor, most pedig a jövőbeli szülőket is be kell venni, ez benne van az állásolásunkban, de ez még egy nyitott kérdés, ez nincs még lezárva, és e, ezen leszünk. Hogy összefoglaljam, két dolgot kell tennünk. Először is egyértelműen megvizsgáljuk azt, hogy a e, kilépési megállapodás valóban be, megfogalmazza ezt, amit mi a technikai dokumentumban is megfogalmaztuk. Meg, megvizsgáljuk a megfogalmazást, és nagyon gondosan elolvassuk ezt a dokumentumot, minden, minden mondatát, veszőjét, és ha valamit találunk, ha megnézzük, hogy valamit találunk, ami eltérik az eredeti jelentéstől, ez nagyon fontos, hiszen vannak olyan területek, ahol van átmenet. Most azonban biztosítottuk azt, hogy a nagy részt megvalósult, amit szerettünk volna. Az utolsó állásolásban azt mondtuk, hogy mi azt akarjuk, hogy a, hogy a, ezt az úgynevezett withdrawal agreementet most meg kell már fogalmazni, akarjuk látni a cikkeket, a megfogalmazást, mindazt, hogy mi lesz kötelező, kötelező jogilag. Aztán azt szeretnénk, hogyha tényleg az lenne a közvetlen hatás, amit mi szerettünk volna. Szeretnénk, hogyha az, a bíróság is ugyanúgy ítélne, hogy azt mi elképzeltük. Hogyha az, ha az adminisztratív eljárásban Mindig is a kérelmező irányába kell dönteni az önminiszteratív eljárásban, ezt is ki kell mondani, és az esetek számot is tovább kell majd tisztázni. Ezzel fogunk foglalkozni. Tudjuk, hogy folyik a fogalmazás, és remélhetőleg sikerül ezt majd a lehető leghamarabb lezárni. Majd önökkel is persze egyeztetünk. Ezen kívül azon is kell lennünk, hogy a plusz pontokat biztosítsuk, nem csak azokat a kéréseket, amelyeket az imént említettem, a jövőbeli partnerek, házastársak esetében, hanem abban az esetben is, hogy ha nem lesz megfelelő a végrehajtás, gondolni kell az administratív végrehajtásra, gondolni kell arra, hogy az administratív eljárásnak rövidnek, egyszerűnek és felhasználóbarátnak kell lennie, a kontextushoz kell igazodnia, ami sok dolgot jelent konkrétan, mert például, hogyha a 17.c cikket vizsgáljuk, ahol azt mondják, hogy valaki benyújtja az igényét, akkor kell egyfajta nyilatkozat is, hogyan lehet ezt végrehajtani. Ha bármi rossz ebben, akkor lehetőséget kell nyújtani arra, hogy ezt lehessen orvosolni, tehát erre is ügyelni kell. Tehát mindig is a, az igénylő érdekében kell eljárni, tehát erre ezért is ügyelni kell arra, hogy hajtjuk ezt végre. Két év van arra, hogy valaki benyújtsa az igényét, és hogyha ez át lefedi az átmeneti időszakot, akkor hogyan fogunk majd az átmeneti időszakkal bánni? Biztosítani kell azt, hogy mindent lefedjünk abban a két évben, amit kitűztünk határidőként. Van még egy kérdés, amit akartunk, ez pedig a független hatóság amely eljárhat az állampolgár nevében, például a nemzeti bíróságokra mehet, kérheti a, az Európai Bíróság véleményét is. Tehát nem csak az állampolgárok mehetnek a bíróságra, hanem őket támogathatják köz, független intézmények is, és ezeknek képesnek kell lenniük elmenni a bíróságra, ez le van szögezve. Itt persze általánosan van megfogalmazva, de látni akarjuk azt, hogyan működik ez. Igaz, hogy amit az, a, a partnerünk mondott, hogy nem lehetőségként kell ezt megtenni, hanem ezt kötelezővé kell tenni. A bizottság, az Európai Unióban is a bírók döntenek, de itt van még a bizottság is. Oké, okay, nem a bizottság fog így eljárni az Egyesült Királyságban, hanem egy másik független eh, intézményre van szükség, aki az állampolgárok érdekében jár el, tehát, hogyha senki más nem teszi meg azt, hogy a bíróság elé menjen, akkor ők ezt megteszik. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt konkrétan tehát megfogalmazzuk mind a e, Visual Agreementben, illetve magában a gyakorlatban is. Van még két kérdés, amely fontos. Mi is támogatjuk a szabad mozgást a 27 EU tagállamban. Az EU állampolgárok számára, nem volt az az, állampol, az a parlament számára mindig is egyértelmű volt, és továbbra is egyértelmű lesz ez a jövőben. És végezetül, hogyha az átmenet a status quo meghosszabbítása lesz, mindent kivéve ezt meghosszabbítják, 2020 végéig eh, van a javaslat, lehet, hogy később lesz ez, de most erről ne, ne beszéljük most az időpontról, a koncepcióról kell beszélni, mert meg kell hosszabbítani. Persze, ebbe benne kell lennie a szabad mozgásnak is, és az a dátum, ezt a specifikus dátumot is ennek megfelelően kell mozgatni. Hallottuk Tereza May mai nyilatkozatát, ez nem a kormánynak az álláspontja, tehát van még egy plusz téma, amiről lehet majd beszélni. A parlament álláspontja nagyon erős lesz és konzisztens lesz. Megfelelve annak, amit leszögeztünk az állásolásunkban de ami az irányelvben most benne van, amit a tanács elfogadott az átmenettel kapcsolatban, ehhez kell igazodnunk, hiszen mi azok voltunk, akik azt kértük, hogy legyen eh, benne az irányelvben ez a pont, hogyha meg lesz az átmeneti időszak, akkor az állampolgárok is részesei ennek, és a status quo kiterjed rájuk is. Tehát ez most nem csak a parlament álláspontja, hanem ez már az egész Európai Unió álláspontja is, amit elfogadtak ebben az irányelvben, és amit egyhangulag a tanács elfogadott, és ez, ez egy kötelező dolog, és ez, ezt követelni is fogjuk a következő lépésekben. Egyértelmű, hogy büszkének kell lennünk mindarra, amit elértünk. Néhányan kritizálnak mert mindig hiányzik valami, de szerintem sok mindent elértünk. Erre büszkének kell lennünk, mert mi, mi együtt értük ezt el, de az is igaz, hogy anélkül, hogyha öm, a hiányzó dolgokat felvennénk, és hogyha anélkül, hogy ne hajtanánk végre ezeket az elveket, ez nem lenne egy jó megállapodás. Az első lépéseket tettük tehát meg, és ami előttünk áll, az rendkívül fontos, döntő jellegű, ehhez egységesség kell, illetve a parlament eltökeltsége, és kell egy olyan fajta kapacitás is a részünkről, hogy meghallgassuk önöket, akár, hogy akár legyen az kritika is, vagy bármilyen nyitott kérdés, mi azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk önöket, hiszen ezt szeretnénk majd a következő hetekben az asztalra tenni. Um, some of these materials Köszönöm Roberto, ezek az anyagok elérhetőek lesznek majd a honlapon. A meghallgatás a kapcsolatban. És természetesen, hogyha Ferhofstadt úr eh, eljön, akkor azonnal szót kap. Robert említette a steering groupot, hogy milyen sokat elértek. Hát nehéz ezt pontosítani, ugye annyira sok eh, a bizonytalanság, és több képviselő itt van velünk, én nagyon örülök, hogy csütörtök délután with the organizations who have done so much work. Ilyen sokan csatlakoztak hozzánk, nagyon mm, sok munkát vett igénybe a szervezés. Ahogy Roberta elmondta, eh, amit lehetett, azt értük el ebben az első szakaszban. És az első eh, szakértőnk vagy vendégünk Ennor Donskoy, aki a The Three Million csoportnak a képviselője, hogyha mindenki 10 percet kap, akkor jól tudunk gazdálkodni majd az időnkkel. A képviselőknek is szeretnénk szót adni, vannak akiknek el kell mennie, úgyhogy kérem, hogy igyekezzenek rövidre fogni. Jó? Úgyhogy át is adom a szót. Ladies and gentlemen, Hölgyeim és uraim, Köszönöm szépen ezt a lehetőséget, hogy beszámolhatsak most uh, arról, hogy, hogy hol is tartunk az Egyesült Királyságban. Kérem a diákat. A parlament azt kérte, hogy az európai állampolgárok által élvezett jogokat építsék be a távozási megállapodásba, és az első szakaszban sikerült előrelépni, de eléggé uh, távol maradtunk a uh, céloktól, attól, hogy minden jogot védjünk. Tehát, hogyha megnézzük például a regisztrációs folyamatot, a 2017-es irányelv az nagyon világosan előírta, hogy bármilyen dokumentum, amit kiadnak a e, letelepedési jogokkal kapcsolatban, tehát rezidens jogokkal kapcsolatban, az arról kell, hogy szóljon, hogy megerősítse valakinek ezt a jogát. Viszont e, van egy másik folyamat is, a, aminek a keretében gyakorlatilag jelentkeznünk kell, fájáznunk kell, a kére, kéremeznünk kell a jogainkat, hogy megkaphassuk ezeket a jogokat. És ez tulajdonképpen jogsértés. Az Egyesült Királyság ezzel a státusszal most ezzel a státusszal operál, de azt hiszem, hogy igen jelentős következményei lesznek minden, mind, mindennek a több millió főre nézve, aki európai állampolgár és az Egyesült Királyságban él és ne feledkezzünk meg a bevándorlási jogszabályról sem, tehát nem erősítik meg a jogokat, hanem átruházzák a jogokat valakire, pedig megerősíteni kellene. Gyakran az ellenkezőjét állítják nem teljesítenek, tehát nem, hogyha valaki nem teljesíti az összes feltételét annak, hogy ő letelepedett, nagyon súlyosak lehetnek és gyakorlatilag eléggé ellenséges környezetbe kerülnek az érintett személyek, deportálhatják is őket. Gondolom tisztában vannak azzal, hogy az Egyesült Királyság az adatvédelemmel kapcsolatos kivételt fogadott el, és ez azt jelenti, hogy a belügyminisztérium adatokat tárolhat róluk, és az Egyesült Királyságnak a kormánynak nem lesz az a kötelezettsége, hogy tisztességes, átlátható és arányos módon dolgozza fel az érintett személyek adatait. És ez gyakorlatilag aláássa az adatvédelmet teljes egészében, a polgári szabadságjogokkal és az emberi jogokkal is szembe megy, és komolyan ö, aggasztó, hiszen tudjuk, hogy milyen magas a hiba arány, az ilyen pályázatok elbírálásában, és valószínűleg ez a hiba arány még inkább csak nőni fog, mert az elkövetkezendő időben exponenciálisan nőni fog a pályázatok száma és ez azt jelenti, hogy a bevándorlási folyamatban aki felebezni kíván, súlyos hátrányban fog kerülni. A biztonsági ellenőrzésekkel kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy hogy lehet az, hogy mondjuk egy olyan folyamat, hogy regisztráljuk az EU-s állampolgárokat az Egyesült Királyságban, hogy lehet, hogy rendszerszerű ellenőrzéseket hajtsanak végre, végre egy ilyen folyamatban. Ráadásul egy újabb administratív teher réteg rakódik az Egyesült Királyságra, mert minden egyes pályázónak ezen a szűrőn is át kell mennie. Az önkéntes regisztrációt javasolják a letelepedett státuszra, szerintünk nincs értelme annak, hogy jogi érték nélkül bíró rendszert megvalósítsanak, anélkül, hogy még a végső megállapodást elfogadták volna, hiszen azt sem tudjuk, hogy mi lesz a benne a végső szövegben. Ráadásul nem lesz felebezési lehetőség a kéremetben nyújtóknak, és közben a helyi jogszabályok lesznek érvényesek, és az is előfordulhat, hogy az érintett emberek attól tartva, hogy úgyis elutasítják a kérelmüket, nem fogják benyújtani az újabb kérelmet később, hanem papírok nélküli bevándorlók lesznek, hogyha fennakadnak, akkor eltávolítják őket az Egyesült Királyságból. És természetesen nagyon sok kérelmet el is utasíthatnak. Hogyha mindezt észben tartjuk, akkor látható, hogy nagyon sokan kimaradnak és diszkriminációt szenvednek el. Több csoport, társadalmi csoport nem szerepel itt, de elég a családtagokra gondolni, akik visszatérnének az Egyesült Királyságba, vagy azok, akik gondozási munkát végeznek, vagy akik több hónapot töltöttek távol a hazájuktól, de gondoljunk az idősekre, gyerekekre, gondozás alatt lévő gyerekekre, a fogyatékossággal élőkre, a az állandó lakcímmel nem rendelkezőkre, és az összes többi olyan társadalmi csoportra, akinek jogilag nehézsége lehet abban, hogy bizonyítsa, hogy ő valóban rezidens és hogy a belügyminisztérium hogyan kívánja kezelni ezeket a kérdéseket, hát azt hiszem, hogy nem nagyon nincs bennünk sok remény a tekintetben, hogy ez egy átlátható és tisztességes módszer lesz, amely garantálja, hogy az emberi jogokat megvédjék. De azonban van megoldás, és ez a, a 3 millió ö, nevű kezdeményezés be tudja mutatni, hogy van rugalmasabb és ö, felrebb alternatíva, alternatív módszer. Ami az ellenőrzést, a felügyeletet illeti, aggályunk, hogy az Egyesült Királyságban a az Európai Unióból való kilépés után hogyan valósul meg a jogok tiszteletben tartása. Erre szükség van, tehát szükség van arra, hogy az Európai Unió bírósága, bírósághoz lehessen fordulni, és ezért szeretnénk az ezzel ellentétes klauzulát kivetetni a megállapodásból, plusz a bevándorlási esetek esetében már láttuk, hogy az Európai Uniós állampolgárok igazságszolgáltatáshoz való hozzáférése korlátozott volt, tehát ezt is szeretnénk módosítani, és az Európai Bizottság részvétele is szükséges ahhoz, hogy az Egyesült Királyságbeli bíróságok megfelelően értelmezzék a távozási megállapozásnak ezeket a rendelkezéseit a családegyesítést ki kell terjeszteni ugye az összes, az EU 27 tagállam állampolgáraira, a családos túl, a külföldi a gyerekekkel együtt, hogyha később kívánnak visszatérni az Egyesült Királyságba, akkor is. És ennek nagy hatása lehet a jövőbeni generációkra. Képzeljük el, hogy mondjuk mi történik az özvegyekkel, vagy azokkal, akik újra kívánnak házasodni a Brexit után, vagy akik egyedülállóak gyerekekkel, és így to- tovább. <clears throat> Tehát az európai a járó alapjogokat meg kell adni. Az Egyesült Királyság gyakran hangoztatta, hogy ó, természetesen a Brexit után is mindenkinek ugyanolyan jogai lesznek, mint egy európai állampolgára, de én adok erre egy ellenpéldát. Egyre gyakrabban hallunk olyan példákról, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat nehezen tudják használni ezek a személyek, és állandóan bizonyítékot, igazolást kérnek tőlük arról, hogy rezidens státuszuk van. Aztán a szabad mozgással kapcsolatos jog. Elég arra gondolni, hogy valaki milyen választásokat, döntéseket hoz az életében, milyen jogai vannak. Nagyon sajnálatos, hogy a decemberi közös jelentésben az szerepel, hogy a az életben meghozott döntésekből fakadnak a jogok, és ez nagy hiba. Fordítva van ez, az embernek jogai vannak, és abból kiindulóan hozhat döntéseket az életében. Komoly kérdőjel az képesítések elismerése a Brexit után. Az Egyesült Királyságban rengeteg dolgozóra és szakemberre támaszkodunk, és ugyanez igaz az Európai Unióban is. Mi lesz ezekkel az emberekkel, hogyan tudják majd a kenyérkeresetüket biztosítani a Brexit után, és mi történik a Brexitig ezekkel az emberekkel? A mozgás szabadságához is rengeteg kérdés kapcsolódik, hogy most a nemzetiség vagy a lakóhely szerinti tagállam alapján járjunk el és hogy mi történik azokkal, akik ugye az Egyesült Királyságban laknak, európai állampolgárok, a Brexit után az Egyesült Királyság harmadik országnak minősül, tehát, hogy mi történik ezekkel az emberekkel, és mi történik azokkal, akik Európában élnek, de szeretnének visszatérni az Egyesült Királyságban, mi van, hogyha Brexit után térnek vissza? Őrájuk is gondolni kell, és ö, ezt a jogot a visszatérésre az egész életre szeretnénk ö, kibővíteni nem lesz elegendő véle, véle, védelem, ami a Brexit után az Európai Uniós állampolgárokat megilletné az Egyesült Királyságban. Gyakorlatilag nagyon nehéz körülmények közé kerülne több százezer ember, és akár arra is sor kerülhet, hogy nem lesz lehetőségük a, ott tartózkodni az Egyesült Királyságban. Az állampolgári jogokról szóló tárgyalásokat leginkább abban a szellemben kell lefolytani, hogy, lefolytatni, hogy el kell feledkezni arról, hogy most kereskedelmi megállapodásokról és egyebekről van szó. Itt emberekről van szó, és emberek jogairól, és mi azt várjuk el, hogy az állampolgári jogok teljes csomagját megkapjuk, ezt a védelmet, ami megélet bennünket, és mindig is ezt ígérte az Európai Unió is, és az Egyesült Királyság is a népszavazás óta, több millió alkalommal, úgyhogy ezt várjuk tőlük. Köszönöm. You heard the reaction, that was, and your presentation will be on the website. Thank you. Köszönjük szépen, a honlapon is elérhető lesz az egyébként roppant érdekes, kár, hogy hadarva felolvasott előadása. Elmer Brock is csatlakozott hozzánk, aki a Brexit csapat tagja, és aki mikrofonon kívül szól hozzá és szívesen látjuk itt az emelvényen bármikor, remélem, hogy később majd hozzászól. A Brexit irányító bizottságról beszélek, azért, mert olyan képviselőkről van szó, akik nem britek, és mégis órákat töltenek azzal, hogy az a brit állampolgárok jogait védjék. A három millió részéről valóban érdekes, bár felolvasott előadást hallhatunk. Jane Golding következik, aki a British in Europe részvételében van itt. Jane, parancsolj tiéd a szó. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, köszönöm ezt a lehetőséget, hogy itt lehetek ma. 1,2 millió brit él Európában, 80 munkaképes korú vagy fiatalabb, ha egyharmaduk 30-49 év közötti mint a három millió szervezetnél lévő barátaink, mi is mind európaiak vagyunk az európai projekt gyermekei, akik megragadták az uniós állampolgárságból származó jogokat, a négy alapjogra, alapszabadságra gondolok. Bízunk önökben és az Európai Unióban, hogy megvédik a jogainkat, és örülünk annak, hogy az Európai Unió a tárgyalások során elvi álláspontra helyezkedett elkezdődtek a tárgyalások, és elkerülhetetlen módon az EU álláspontja romlott a brit kormány ellen javaslatának köszönhetően. Mégis azt látjuk, ahogy az Gáltier úr is említette, némi előrelépést sikerült 2017-ben érni, így született meg a december 8-ai közös jelentés. De ez nem több, mint common understanding, egy úr emberek közötti megállapodás, ami tulajdonképpen a tárgyalások második szakaszának az előfeltétele, és számos kérdés maradt nyitva. N. Lord Donskoy kollégám eh, szavaira reflektálva mi is eh, csalódtunk a jelentésben, hogy arról beszélnek, hogy életünk során hozott döntések eh, határozzák meg a jogainkat. Az Európai Unió kimondott célja az volt, hogy megvédje az uniós jogból származó jogokat a kilépés dátumától számítva. Tehát az jogokból származnak az életünk hozzán, során hozott döntések, és nem fordítva. Ahogy azt elmondtam, némi előrelépés történt, technikai kérdésekben sikerült megállapodni, például kölcsönös egészségügyi ellátás, illetve a tévérendszerek ügyében. Ugyanakkor ezek különösen a gazdaságilag inaktívakat érintik, ez kb. 20%-át adja az unióban élő brit állampolgároknak. Mi lesz azokkal, akik munkaképes korúak eh, és fiatalok? Az Európai Parlament álláspontja, december 13-ai álláspontja erre utalt, ezeket akkor felolvasnám. Az egyik ilyen kérdés számomra az, hogy a szabad jogát megőrizhessék a brit állampolgárok azok, akiknek az megélhetése függ attól, hogy határon átnyúló módon dolgozzanak, nem tudják, hogy mi lesz velük a Brexit után. Az igazi szabad mozgás joga az brit állampolgárok 27 tagállamban történő szabadutazás, illetve hazatérés a jelenlegi álláspont szerint nem lenne egyértelmű. Mi lenne ennek a következménye? A szabad mozgás hiánya. Nos, számos gazdasági jogtól fosztana meg embereket mindkét csoportban, azt jelenti, hogy bizonyos szakmai képesítéseket nem ismernek majd el, és ez együtt a gazdasági jogainkat is kurtítja, mind a britek, mind az uniós tagállamok számára. Sok brit állampolgár azért költözött egy másik tagállamba, mert az Európai Uniónak nincsenek belső határai. Not just lawyers and, um... Nem csak jogászokról beszélünk, és pénzügyi tanácsadókról, hanem pincérekről, teherautósofőrökről, vagy akár számítástechnikusokról is. Amit en is mondott, en Lore is mondott, azt hiszem, hogy ez az uniós jogszabályok szellemétől nagyon távol áll. Feltételes lenne a státusz, és nem egy ki, uniós jog értelmében kinyilvánított rendszerről lenne szó. Tehát be kellene bizonyítani, hogy jogosultak erre a státuszra, ezt külön kérelmezni kell, ami egyes emberek számára, akik több éve külföldön járnak, nagyon nehéz lehet. Arról nem is beszélve, hogy milyen óriási bürokráciáról lenne szó, amely hibázhat, tévedhet is. Ez a feltételekhez kötött rendszer opció, amit a 27 tagállam alkalmazhat az uniós, a brit eh, állampolgárokra, az utolsó pillanatban vették ezt be a rendszerbe, a mi véleményünket nem kérték ki úgy érezzük, hogy az Európai Parlament december 13-ai elspontja joggal mondja, hogy erre vissza kellene térni. Az unióban érő brit állampolgárok egyelőre nem tudják, hogy mikor, hogyan alkalmazzák majd ezt az opciót, ha egyáltalán. Ahogy Anne Lore említette, a családegyesítési jogokat is kockáz, korlátozná ez mindkét csoport számára, illetve a meglévő és jövőbeni családtagok számára az az Egyesült Királyságba való visszatérés joga sem lenne garantálva. A fiatalabbokra áttérve nem világos, hogy a diákok számára legfontosabb kérdések ügyében mi lesz, például a szakmai képesítések eh, elismerése, vagy az ösztöndíjak, vagy a tandíjak kérdésében mi lesz. És ezen kérdéseken túlmenően semmilyen megállapodás nem születik meg addig, amíg mindenről meg nem állapodtak. Egyelőre nem akarják az állampolgári jogokat leválasztani a tárgyalások többi részéről, annak érdekében, hogy a tárgyalásoktól függetlenül ezek mindenképpen érvényesek legyenek végezetül. Az ír kérdéstől eltérő módon nincsen külön tárgyalási folyamat. Attól tartunk, hogy a rengeteg egyéb kérdés között eltűnik majd, eltörpülnek majd az állampolgárok. Ezek a jogi és politikai aspektusok, amelyeket az állampolgári jogok szempontjából ki kellett ragadni a tárgyalás folyamatból, de mi van az emberi és szociális aspektusokkal, amelyek az uniós állampolgársághoz és európai projekthez kötődnek. Az európai projekt alapvetően a béke, együttműködés és szolidaritás mentén egy szociális projektként jött létre, ezt karácsonyban előtt Göteborgban is megütötték, Davosban pedig Merkel kancellár asszony is erről beszélt. Én Európa az emberek uniója. 1945-ben édesapám, akkor 20 éves volt, a szövetséges erőkkel Európába bejárta. Dresda bombezeset túlélte az apósom ugyanaz évben 15 évesen. Soha nem találkoztak, de mind a ketten egy jobb Európáról álmodtak a gyermekeik és unokáik számára. Tart 50 évvel később az apósom elvitte a Brüsszelbe egy ladában a férmet, hogy az Európai Bizottságnál gyakornok legyen a kelet-németek második eresztés volt ez igazából, így tehát nekünk szerencsék volt, és véletlen, hogy így nem fogjuk az uniós állampolgársunkat a Brexit után elveszíteni. Nem mindenki ilyen szerencsés. Jó hiszeműen költöztünk alkalmazva, vagy élve az európai jogokkal, az európai projekt elveszett gyermekei ezek az emberek. Azt hiszem az európai projekt, tehát jó térképezi az, hogy a sorsunk az európai projekt sorsával szorosan összenőtt, az európai állampolgárságból származó jogainkat kívánjuk megvédeni az uniós állampolgárságot megerősíteni, nem meggyengíteni kell. Hogyha csalódnunk kell, akkor a reményeinket, álmainkat teszik tönkre, de nem csak a miénket, hanem másokat is. Az uniós állampolgárság veszélyekkel is járhat, mert el is vehetik az embertől, és aki él ezekkel a jogokkal, azt megbüntethetik. Az uniós állampolgárság egy olyan alapvető státusz, amely meg kell, hogy védjen bennünket ebben a soha nem látott helyzetben, ha nem most, akkor mikor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen ezt a nagyon hatásos hozzászólást, és rátérünk a következő szervezetre, akit meghívtunk, és nagy örömmel mutatom be a New Europeans civil szervezet vezetőjét, Roger Casálét, a szolidaritási elvért szállnak síkra, illetve a diszkrimináció mentességét. Parancsolj, Roger! Köszönöm szépen! Elnök úr, Brok úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy lehetőséget biztosítottak a számunkra, hogy önökkel eszmét cseréljünk erről a nagyon fontos témáról. Annyit szeretnék elmondani, hogy ugye a 3 millió állampolgárért is ugye nagyon aggódunk, akik az Egyesült Királyságban vannak. Minket az is ö, aggaszt, hogy mi lesz a helyzete azoknak a briteknek, akik az Európai Unióban maradnak, de több millió ö, brit ö, állampolgár nagyon szomorúan konstatálja, hogy elveszíti európai állampolgári jogait, szeretnék megtartani, szeretnének megtartani ezen jogok közül néhányat. Aggaszt bennünket a szabad mozgás joga az EU-ban általánosságban, a migránsok, a menekültek, és így tovább jogai sokaknak van rezidens státusza, de nem tudnak szabadon mozogni, és hogy mi történik az állampolgárok Európájával. És azt hiszem, hogy Jane Golding nagyon jól kifejezte ezt. És ugye mi történik a brit állampolgárok, akik az EU-ban élnek, illetve fordítva, és azt mondom, hogy ha, mert ugye nem elkerülhetetlen, hogy az Egyesült Királyság távozik a, az EU-ból. Én nem hiszek abban, hogy ez meg fog történni, de mindegy, ez egy teljesen másik történet, ettől függetlenül nem rossz, hogyha ez bekerül a jegyzőkönyvbe, de mi történik ezzel az 5 millió állampolgárral? Komoly tesztje ez, próbálja ez az EU-nak. Nem lehet ebben elbukni, hogyha folyamatosan arról beszélünk, hogy az állampolgárok Európáját valósítjuk meg, amely egy biztonságos tér mindenki számára, ahol az állampolgároknak a jogait tiszteletben tartják. Ugye elég hosszú uh, utat tettünk már meg, 2012-ben hoztuk létre a szervezetünket, azért, mert komolyan aggódtunk amiatt, hogy mi történik akkor, hogyha az Egyesült Királyság valóban távozik az EU-ból, és ma is ugye felmerül a kérdés, hogy mi lesz az állampolgári jogokkal, és nincsen végleges válasz. Öt év alatt nem sikerült választ találni erre a kérdésre. És persze ugye olyan ez, mint az autóút, ahol hátulról a gyerekek állandóan azt kérdezgetik, hogy megérkeztünk-e már, és még mindig nem érkeztünk meg. Nagyon furcsa ez egyébként, mert azt hiszem az Egyesült Királyságban mindig is megvolt, a parlamentben is azon kívül is egyfajta konszenzus, és ez mindig meg is lesz, hogy minden eh, EU-s állampolgár jogait teljesen átfogóan garantálni kell. Hát azért az Egyesült Királyság az nem egy akárhonnan jött ország, ami nem tart jogokat tiszteletben. A joga persze, hogy távozzon az Unióból, de azért én nagyon kevés emberrel találkoztam. Voltak, akik még nem is szavaztak, vagy nem is volt joguk arra, hogy szavazzanak ezen a népszavazáson, és erre a jogaiktól megfosztják őket a Migration, Migration Watch szervezettel együtt dolgozunk, és a Financial Times-ban közös levelünk jelent meg. Elhangzott, hogy garantálni kell a jogokat abban az esetben, hogyha az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, de hol van ez a garancia? Vannak az alsóházban is tagjaink, de nagyon sok konzervatív párti képviselő is a távozásra szavazott, és azt gondolják, hogy egyoldalú azonnali teljes jogi garanciát kell biztosítani. És az ellenzéki pártokon belül is nagyon sokan vannak, akik így gondolkodnak, és mégsem történt ez meg. Nincs ilyen nyilatkozat, nincs ilyen garancia, hogy az állampolgári jogokat megvédjék, ami egyébként az Európai Emberi Jogi Egyezmény 8-as cikkének a megsértése, mert ez az emberek családi magánéletére kihat, megsérti a jogaikat, és itt állunk 2018-ban, hogy 5 millió Európai Uniós állampolgár van ilyen helyzetben, senki nem akarja ezt, az világos. Ezt ezzel fel kell hagyni. Holnap meg lehetne állítani, pontot lehetne tenni ennek a, erre a helyzetre, hogyha a brit kormány ezt szeretné. Miért nem történt ez még meg? Három ok miatt szerintem. Az egyik, hogy nincs ezeknek az embereknek hangja, képviselete. Ezzel azért már foglalkoztunk. A 3 Million, Britain in Europe és más csoportok azért megalakultak, megjelentek, és nagyon hatékonyan kommunikálnak. Mi mentoroztuk őket, segítettük őket, és nagyon büszkék vagyunk az ő eredményeikre, amelyeket elértek, és az elismerésre is. Egyébként nem mi vagyunk az egyetlenek, tehát rengeteg más csoport küzd a az állampolgárok jogaiért igyekszik képviselni ezt a több millió állampolgárt, aki nehéz helyzetbe került, lobby tevékenységet is szerveztünk, meghívtuk a három millió és a többi szervezet képviselőit is, ez nagyon hatékony volt. Tehát ezeknek az embereknek a, a, a hangja, hogy ők hallathassák a hangjukat, az már alakul, de hogy a képviselet is megoldott legyen, azért egy picit még ezen dolgozni kell. Most már van az Európai Parlamentben is egy csoport, már a parlamentek is felvették egymással a kapcsolatot, tehát szeretnénk ezt is nyitott, átlátható folyamattá alakítani és minél több szervezetet bevonni ebbe. Tehát azt hiszem a képviselet, illetve a hang az most már kezd működni, és ez nagyon fontos, hogy ez továbbra is így folytatódjon. De van még más akadály, például a, maga az Egyesült Királyság akadályozza. Ezt ugye tudjuk, hogy mit szeretne Tereza May. Ő tárgyalni és nem jogalkotni szeretne. Most már itt az ideje, hogy jogalkotás is történjen, és ne csak tárgyalások, hogy az alsóház ö, gyűrközzön neki, és legyenek meg ezek az átfogó, egyoldalú, azonnali garanciák, amelyeket kértünk, amelyekért kampányolunk. De ugye vannak olyan dolgok, amelyekről ha esetleg még nem tudják, akkor elmondom, hogy az Egyesült Királyság kormányát egyáltalán nem foglalkoztatja a brit állampolgárok sorsa az Európai Unióban, és fordítva sem az európai állampolgárokkal sem foglalkoznak, akik az EU-ban élnek igyekeztek volna a 2017-es manifestóban egyébként megjelent, hogy a szavazati jogot akár megvonják a, azoktól, akik nem az Egyesült Királyságban ö, tartózkodtak volna x éven át, ezt sikerült megakadályozni segítséggel. Az Európai Parlament nagyonban segített bennünket, de a többi intézményre is tekintenünk kell. Egyébként nyilván az jogos, hogy a az Egyesült Királyság szavazott arra, tehát a lakosság szavazott arra, hogy távozzanak az EU-ból, és most igen nagy bajban vannak, és nem taszkurat kell vádolni, itt ez a felelősségről szól, a felelősségvállalásról. Tehát nem lehet másokat vádolni, hogy milyen helyzetbe kerültek, mert ők szavaztak erre. Viszont a jövőbe tekintve van rengeteg tennivaló. Lehet garantálni ezeket a jogokat, és ezzel kapcsolatban rengeteg a tennivaló, ezt meg kell tenni. Az Európai Bizottsággal is felvettettük a kapcsolatot, és nagyon sajnáljuk, nincsen se jogalap, se tárgyalási mandátum munkahoz, hogy a briteknek az Európai Unióban szabad mozgásra való jogokat adjunk, és így tovább. Hát akkor kérem szépen, tessék, menjenek vissza a tanácshoz, és változtassák meg a jogalapot. Az Európai Unió létének nem az a célja, hogy akadályozzuk az állampolgárok szabad mozgását, hanem hogy megoldást találjunk reagáljunk az ilyen helyzetekre, és hát lépjünk át ezeken az akadályokon. Tessék vezető szerepet vállalni. Miért? Azért, mert az Európai Unió az egyik legnagyobb emberi jogokat védő szervezet a világon, nem? Hát ha ez így van, akkor bizony meg kell oldani ezt a problémát. És más kérdéseket is feltettek. Egyébként az Európai Parlamentben is felmerült az a kérdés, hogy hogyan tudjuk visszaadni a briteknek a szabad mozgásra járó jogokat és az Európai Parlament elkötelezte magát amellett, hogy ezeket a jogokat visszaadja ezeknek az állampolgároknak. Ugye ismerjük a decemberi állásfoglalást, és ezt üdvözöljük is. A kérdés viszont az, hogy a gyakorlatban hogy tudjuk ezt megvalósítani. Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy az Európai Unióban élő britek nek meg legyen ez a joga, hogy visszakapják ezt a jogot, és nagyon sok választ nem hallottunk erre a kérdésre. Nincs olyan sok idő már, hogy végigmenjek az egész prezentáción, de a jelentéshez, amit a bizottság megkap, csatolom majd a diákat is. És egyébként díjnyertes javaslat volt, amit a Financial Times is megjelentetett tavaly, amely leírta, hogy hogyan lehet ezt megoldani a zöld kártyával. Tehát minden ö, brit állampolgárnak, aki az Európai Unióban él, kap, adnánk egy zöld kártyát, és ezzel járnának az állampolgári jogok, ehhez csatlakoznának az állampolgári jogaik hogyha a rezidens státuszuk megvan, akkor is maradhatnak az unió területén a Brexit után. És az uniós állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek, ugyanígy, hogyha a rezidens státuszukat tisztáztak, ugyanígy maradhatnának az Egyesült Királyságban, mint hogyha az az állam még mindig az Európai Unió tagja lenne. Tehát gyakorlatilag a jogok teljes csomagjáról van szó. Ide tartozik a helyi választásokon való szavazati jog, az antidiszkrimináció, és így tovább. Tehát, hogy ezek ezek a jogok megmaradjanak, és ezeket harmadik országbeli állampolgárokra és másokra is ki lehet terjeszteni idővel. Úgyhogy én azzal fejezem be, hogy önöktől itt a szakbizottságban kérek valamit. Danuta Hübner kért tőlünk egy tanulmányt az Alkotmányügyi Bizottság számára, ez itt a váza tulajdonképpen ennek. Nagyon jó, hogy a parlament elkötelezte magát amellett, hogy a szabad mozgás joga megmaradjon azután is, hogy az Egyesült Királyság távozik az EU-ból, de most itt az ideje a komoly eszmecseréjének, és hogy arról beszéljünk önökkel, hogy ez a gyakorlatban hogy valósul meg. Reméljük, hogy a javaslatainkat ugyanolyan komolyan megfontolják majd, mint másokat, amelyek még idővel megjelennek. Köszönöm szépen! Okay, so the final... Köszönöm szépen. A végső részben majd a képviselők feltehetnek kérdéseket. Tudom, szóval, vannak olyanok is, akik elkívánnak már menni. Amint befejezzük ezt a részt, azonnal feltehetik a kérdéseiket. Eleanor Preventa professzor következik a petíciós szabadság számára készített tanulmányról fog beszélni. Azt kérném, hogy tényleg 10 percet beszéljen, mert különben tényleg a végén el fognak menni a képviselők. Az egész előadás majd elérhető lesz a weboldalunkon. Hadd hangsúlyozzam azt még egyszer, Brok úr, elnézést kérek a kommunikációs problémákért, és köszönjük a munkáját, és mindent, amit tesz. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak engem ide. Nagyon rövid leszek, mert lesz egy írásos lenyomata is ennek az előadásomnak. Amikor elkészítettem hat hónappal ezelőtt a tanulmányomat, akkor néhány kockázatot vettem észre, amely szerintem valós veszély minden állampolgár számára az EU-ban, illetve az Egyesült Királyságban is. Ezeket a kockázatokat nem sikerült a közös jelentésben megválaszolni. Remélhetőleg sikerül ezt majd később megtenni. Az én gondom az az, hogy túlságosan is függenek a jogos tartózkodási engedélytől, Hát az Európai Uniós alapolgásság olyan terület, ahol az emberek szabadon mozoghatnak, hogyha vízum előírások lesznek, akkor attól az emberek nem fogják tudni, hogy valamit tenniük kell. Ha mondjuk egy példát, ha valaki egy munkavállaló, és szeretné megtartani ezt a státuszát, ami nagyon fontos a jogok szempontjából, akkor valakinek, ak- akkor be kell jelentkeznie a munkanélküli hivatalban. A fiatalok helyzete, mert nagyon képlékeny lehet néha, nem fognak tudni erről a lehetőségről, ha nem költöztek el sohasem, ha nem hívják fel erre a figyelmüket, akkor nem fogják tudni ezt. Ugyanilyen fontos a társadalombiztosítás kérdése is. Az Egyesült Királyság azt mondta, hogy megszünteti az ide vonatkozó előírásokat, de az EU nem tette meg ezt az idáig, ha jól tudom. A jelentésben csak a nyugdíjasokról van szó. Hogy csak, ezt fogja lefe- csak őket fogja lefedni majd az Európai Egészségügyi Kártyát, ez nem túl sok ember, sokkal több embert kell, hogy ez érintsen a nők helyzete. A nőket teljes mértékben kihagyták ebből a megalapodásból. Kell egy gender alapú hatástanulmány ezen megállapodás szempontjából hogyha valaki egy migráns munkavállaló gyermekkel az Egyesült Királyságban, akkor számomra teljes mértékben lehetetlen lenne visszatérnem oda, mert nem tudom a gyereket iskolába küldeni, vagy arról hogy otthon maradok, de akkor az EU-jog nem védenek engemet. Most főként nőkről beszélek, de a nők azok, akik a gyerekekért eh, gondoskodnak, a, gyere, a nők, a fogyatékkal élők, az idősek ki vannak zárva abban, a gyerekeket sem említik meg ebben a megállapodásban, a gyerekek jogait nem említik meg, a karta nem vonatkozik erre a megállapodásra. Hát mi lesz így a társadalom legsérülékenyebb tagjaival? A gyerekeket egyetemek sem említik nincs joguk ezen gyerekeknek, hogy oktatásban részesüljenek, pedig ezt most az európai jog garantálja. Ez nincs leszögezve a közös jelentésben. A harmadik országból származó házastársakat csak akkor védik meg, hogyha már jogos tartózkodási helyjel rendelkeztek, de ahogy mondtam, ez nem feltétel a védelem szempontjából, ez kiinduló pontja az akinek, amit el se ismernek a jelentésben. Azt kérném a parlamenttől, hogy kérdezzék azt, meg azt kérjék, hogy minden eltérés az Akitól az egyértelműen azonosítva legyen, és magyarázzák ezt el, mert az EU jog annyira komplex, hogy sokan talán nem ismerik minden aspektusát, és nem tudják, hogy eltérünk az Akitól ebben az esetben aggódok az Egyesült Királyságbeli állampolgárok jogaival, és akik visszatérnek az Egyesült Királyságba, hiszen nagyon szigorú migrációs előírások lesznek a családtagok számára, és az nem fogja ezt lehetővé tenni. Még néhány perc, és befejezem. Az is aggaszt, hogy hogyan fogják végrehajtani ma ezt a megállapodást. Ugyanis a teljes megállapodás a mm, 2014-es irányelven alapul, hogyha nem fogják a jogszabályokat végrehajtani, például a nők, gyerekek, stb. esetében, hogy ez nem lesz megfelelő. Hadd vegyek egy példát az Egyesült Királyságból, hiszen ezt ismerem a legjobban, ezt a rendszert. Az Egyesült Királyság bevezetett egy olyan elképzelést, hogy az Európai Uniós jogokkal való visszaélés, ezt nem ismerjük. Ezt, hogyha valaki visszaél ezekkel az EU-s jogokkal, és a példa, amit az irányelvbe adnak, az eléggé problémás, ugyanis, hogyha valaki ki bemegy az Egyesült Királyságból, az már az EU jogokkal való visszaélést jelenti, ez által hogyha valaki így jár el, akkor egy évre eh, kitilthatják az Egyesült Királyságból. Nem tudom, hogy ez összeegyeztethető-e az EU-s joggal. Miért gond ez? Mert ez már egy jelzést ad, hogy az, ahogy eh, az eh, EU alkalmazza, ahogy az Egyesült Királyság alkalmazza az EU jogot, az problémás, finoman szólva. ha az eredék azt mondja, hogyha valaki vissza él egy ilyen EU-s joggal, akkor nem maradhat a fogadó országban, addig nem, le, nem léphet be, ami nincs ennek visszavonása. Tehát láthatjuk, hogy nagyon széles körön alkalmazza az Egyes Királyság ezt, és még milyen, és bírósági vézés előtt kiutasították az adott szemét az országból. Engem is aggaszt az ellenséges környezet. Nem csak arról van szó, hogy kritikus vagyok. Itt arról van szó, hogy tényleg ezek problémák, amiket meg kellene oldani. El kéne gondolkodni a jelenlegi bevándorlási rendszereken, az EU tagállamokban és az Egyesült Királyságban, és meg kell vizsgálni azt, hogy ezek vonatkoznak-e a Brexit állampolgárokra, és hogy ezek megfelelőek lesznek-e majd a megállapodás szellemiségével. Itt nem csak az Egyesült Királyság van a gond, tudjuk, hogy például a részmunkaidős munkavállalók nem térhetnek eh, vissza legalább a tagállamok felébe. Tehát itt abba hagyhatom, jó kiinduló pont lehetne ez, de én is kicsit aggódok amiatt, hogy ezt végső pontként tekintik majd. A teljes körű foglalkoztatók számára jó ez a megállapodás, de nem feltétlenül ez a többség az embereknek. A nulla órás szerződések nagyon elterjedtek, nem tudjuk, hogy őket is megvédi majd ez a megállapodás, tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy tényleg mindenkit megvédjük, nem csak azokat, akik teljes munkában vannak foglalkoztatva. Um, Köszönjük szépen, a teljes prezentáció természetesen a websájton, a honlapon elérhető lesz. Kérdések és válaszok következnek. Szeretnék némi interakciót. A, azt javasoltuk, hogy a végén legyenek kérdések, válaszok, de attól tartok, hogy a kollégák egy részének el kell utaznia, de nyilván majd jönnek mások. Most a kollégákhoz fordulok, a képviselőtársaimhoz kérdéseket intézhetnek a meghívott előadókhoz. Gátyér úr is szeretne majd reagálni természetesen. Elsőként kezdjük talán Tereza Jimenez Beteril. Egy-két percnél ne fogják hosszabbra, aztán Roberta, aztán Judit Please go ahead, Teresa. Yes, eh, thank you. Eh, muchísimas gracias. Gracias. Köszönöm szépen, elnök úr. Érdeklődve hallgattam a meghívott előadók véleményét. Talán volt némi rálátásom arra, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások, hogy haladnak a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalások, de amit most és itt hallottam, Nos, abból úgy tűnik, hogy eddig nem a teljes igazságot hallottam. Nagyon sok újdonság, számomra új dolog hangzott el, és bizony én azt hallom, azt tapasztalom, hogy nagyon komoly félelem, bizonytalanság, méreg csalódottság jelenik meg mindkét oldalon, és hát ennek pontosan az ellenkezőjét kellene nyújtanunk az európai polgároknak bizalmat, bizonyosságot, kiszámíthatóságot kellene, hogy sugározzon Európa és az Európai Unió. Három millió Európai Uniót érint ez az Egyesült Királyságban, ennyien élnek ott. de mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy a brit állampolgárok, akikből nem kevés él Spanyolországban, 270 ezerre teszik a hivatalos adatok az ott élők számát, a reálisabb adat inkább 800 ezer. Én Andalúziából érkeztem képviselőként, csak az ebben a tartományban 80 csak Malaga provinciában, tartományban 80 ezer regisztrált brit él, Alicante, Murcia, ha ezeket mind hozzáesszük, nyilván sokkal többről van szó. Találkoztam, beszéltem emberekkel, akik azt mondták, hogy évekig még garantálják a jogaikat, de hát ez roppant bonyolult és összetett kérdés, egészségügy, foglalkoztatás, egyéb szolgáltatások. A szavazati jogról nem is beszélve, ami egy különösen bonyolult kérdés. Az önkormányzati választások közelednek, kevesebb, mint egy év múlva lesznek a választások Andalúciában. Mi lesz a szavazati jogukkal mindezeknek az embereknek? Köszönjük, Tereza! Köszönöm, hogy felvetett ezeket a kérdéseket, amelyek nagyon fontosak. Három-négy kérdést szerettem volna összegyűjteni, és hogyha ezekre együtt tudnának válaszolni, az nagyon jó lenne. Roberto Galtieri. Csak nagyon röviden. Köszönöm szépen, Claude, az elhangzottakra, ha megengeded, akkor röviden reagálnék. Ele, elkerülhetetlen, hogy aggodalom alakuljon ki a társadalomban. A változástól mindig mindenki fél, ahogy azt Spavent professzorasszony is elmondta, vannak olyan kérdések, problémák, amelyekre nagyon nehéz megoldást találni. Miért? Hát mert kilépnek az Európai Unióból. Na, akkor gyorsan végig szalad ezeken a problémákon. Ugye először is ott van az elméleti kérdés, aztán utána felmerül, hogy mi az, ami ide tartozik, mi az, ami nem. A, a hiba következtében bekövetkező deportálás elméletileg erre ki kellene, hogy terjedjen a 17B és C. Mit olvashatunk itt? hogyha hibát követnek el, akkor ezt ki lehet javítani, ez van leírva, de az, hogy az ellenséges szakpolitikai környezet milyen hatása lesz mindenre a gyakorlatban, hát Nos, azt hiszem, hogy ez nem egy elvesztett csata, végső döntés től függ, hogy az állampolgári jogok érvényesek lesznek-e vagy se. Végső döntésig Elnök úr, ezt fontos elmondanom az állampolgári jogokra vonatkozó rész mindenképpen az utolsó pillanatig alkalmazandó. Ezt írtuk le, ezt kell végrehajtani. Hogyha valaki tévedésből deportálnak, azt ki lehet javítani, lehet azt mondani, hogy nem, egyetértek, akkor maradhat egészen az eljárás legvégéig. Ráadásul Két éve van mindenkinek, hogy benyújtsa a kérelmét. Tehát amíg a két év le nem jár, addig úgyse lehet senkit eltávolítani az országból, és hogyha benyújtják két éven belül a kérelmet, és aztán ezt elutasítják, akkor fellebezni lehet. Tehát ennek a végéig semmiképpen nem lehet senkit sem eh, az országból ki eh, telepíteni, úgymond, de hát ez csak pár sorban van ez leírva, majd meglátjuk, hogy eh, ez a hétköznapokban mit jelent? A bűnügyi biztonsági ellenőrzés, nos, ezt mi nem szerettük volna, de hát ez úgy van megfogalmazva, hogyha valaki ezt alaposan végigolvassa, hogy még hogyha ezt az ellenőrzést el is végzik, akkor is megint csak lehet fellebezni, tehát vannak igazából garanciák, de hát nekünk sem igazán tetszik ez. Az irányelv kérelemről szól, az EU-s irányelv kérelemet említ. Mi harcoltunk kötelezettség és declaratory és declaration szavakat próbáltuk használni, de az uniós jogban ez szerepel. Ez, hogy bejelentés jellegű, tehát az összes rendelkezés, amit próbáltam gyorsan, amint próbáltam gyorsan végig szaladni, de facto bejelentés jellegűre alakítják az egész folyamatot. Alapvetően ez is volt a célunk, ezért kell majd figyelemmel követni a végrehajtást. Egy egységes kérelmet szerettünk volna, tehát nem külön minden család tagonként. Nyilván két-három név, de hogy egy egységes kérelmet szeretnénk, ebből nem fogunk engedni, pontosan azért, hogy egységes döntés születesen az egyik ügyük megkapja, a másik pedig nem. A life choice, tehát az élet során hozott döntések a jövőbeni családtag, ez az egyetlen még megmaradt rész, ebben is ö, harcolni akarunk. És mi azt mondjuk, hogy nem, ha jogom van, akkor a jogom az, hogy jövőben egy másik partnerem legyen, ez nem jövő vagy múltbeli életemre vonatkozó döntés. Az egész koncepciót egyébként, de ez alapvetően szerintem egy olyan jog kiskapu, vagy, vagy rés a jogszabályban, amire még ki kell ki kell még mindenképpen tenni, hiszen a jogot kell védeni. Ez nem olyan, mint egy jogurt, ami hogyha lejárt a dátuma, akkor már nem fogyasztható. Köszönöm Judith Kerton Darling. Köszönöm Claude. I'll, I'll try and be as, uh... Köszönöm szépen. Nagyon gyorsan a petíciós szakbizottság tagjaként Szerintem azt el kell mondani, érdemes elmondani, hogy az elmúlt években egyre több petíciót kaptunk, gyakorlatilag duplájára nőtt az Egyesült Királyságból hozzánk érkezett petíciók száma, és az Európai Parlament Petíciós Bizottsága lett a helyszíne annak, hogy az állampolgárok kifejezzék a komoly aggájaikat azzal kapcsolatban, hogy az ő életükről milyen döntéseket hoznak, vagy milyen javaslatok születnek. Ne felejtsék el, hogy itt emberekről van szó, emberi életekről, akik jó hiszeműen költöztek ide vagy oda, azt tudván, hogy ők Európai Uniós állampolgárok, és most büntetik őket gyakorlatilag azért, hogy ennek az európai projekteknek a, projektnek a részei. Én Jane Goldingnak a Jane által elmondottakat szeretném szintén alátámasztani, aláhúzni, és gratulálok a 3 Million és a British in Europe szervezetek munkájához, és hogy ezt a szolidaritást igyekeznek kifejezni a közösségek között, akik ugyanolyan helyzetben vannak. Ez egészen kiemelkedő. Van egy terület viszont, amelyre nem fordítottunk elég figyelmet, és nagyon örülök annak, hogy spanyol kollégám felvetette ezt, megemlítette ezt, és ez pedig a politikai jogok területe, ugyanis az első szakaszból, az első szakasz jó megállapodásból ez teljesen hiányzott. Itt arról is szó van, hogy az EU-s állampolgárok az Egyesült Királyságban, vagy hogy az Egyesült Királyságból származók az Európai Unióban jogosultak választani, de jelöltként is indulhatnak a választásokon, és voltak brit állampolgárok Spanyolországban, vagy az Egyesült Királyságban, májusban Londonban lesznek választások például, tehát az emberek több petíciót küldtek ezzel kapcsolatban is, hogy ha mondjuk ők jelöltként elindulnak egy ilyen választáson, be tudják-e, végig tudják-e vinni a ciklusukat, maradhatnak-e képviselők, ha megválasztják őket. Egyrészt az első probléma az az, hogy azonosítsuk, hogy ezek az emberek hol vannak, sok tapasztalatot tudunk begyűjteni az őket képviselő szervezetektől, a másik pedig mindennek a nemi dimenziója, ami szintén nagyon fontos. És Elena, én ezen gondolkodom, hogy van valami, amiben kapcsolódva a nemek esélyegyelőségével kapcsolatban valami fajta auditot lehetne végezni, mert egyre többet hallunk az Egyesült Királyságból arról, hogy ö, édesanyák, ö, akik számára kiderült, hogy ö, ugyan ők kaphatnának letelepedett státuszt, de ez mégsem működik, nagyon bonyolult jogi helyzetben vannak, hogy gyakorlatilag el kell költözniük egy másik tagállamba, vagy a saját hazáikba kell költözniük családostól a nemek esélyegyenlősége az már az alapszerződésekben benne volt, tehát a római szerződésben is ez le van fektetve, hogy valamihez kapaszkodva, valamibe kapaszkodva ezt az auditot el lehetne végezni, és erre oda kellene figyelni. És Jane még valamit említett, ami nagyon-nagyon fontos, hogy a hallgatók számára, a diákok számára egyáltalán nem tiszta a helyzet, Például nagyon csökkent az orvosi képzésre beiratkozó hallgatók száma az Egyesült Királyságban, ami aztán az Országos Egészségügyi Szolgálat helyzetét fogja rontani, de ez egy sokkal átfogóbb kérdés, amire oda kellene figyelni, mert az orvoshallgatók esetében ez különösen problémás. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és hogy itt lehettem. A petíciós bizottság nevében mondhatom, hogy mi megpróbáljuk azt garantálni, hogy az önök hangját közvetlenül meghallgassák ebben a folyamatban, és hogy a Brexit emberi arcáról senki ne feledkezzen el itt az intézmény közi küzdelmekben. Az utolsó megjegyzés, szégyelem magam a kormányom által megtett lépések miatt, és Tereza May által hangoztatottak miatt szégyelem magam. Az emberek már most is nagyon kiszolgáltatottak, és nagyon nehéz helyzetben vannak, és még növelni a létbizonytalanságukat olyan emberek esetében, akiknek sem szavazati joga nem volt, sem a véleményüket nem tudták elmondani, akik ezt kívülről megtették, ez szégyenletes úgyhogy szégyellem magam a kormányom nevében. Köszönöm. Thank you very much, Jude. Köszönöm szépen, Judith. Amit én fogok mondani, az elég unalmas lesz és átlagos Judithhoz képest. Azt kérném Martinától és Jintől, hogyha hogy a következő panelnél, hogyha fel tudnák tenni a kérdést, tudom, hogy brilliánsak, és tudtok segíteni ebben nekem? A parlament mindig a tegyelásokról szól. Köszönöm szépen, Jean, és köszönöm Martina, köszönöm. Tudom, hogy jó kérdéseitek lesznek. Itt vannak a szakértők, és lehetőséget az nekem arra, hogy azt kérem a panelistáktól, hogy gyorsan reagáljanak a felvetett kérdésekre, megjegyzésekre, és Tereza és a többiek felvetettek néhány dolgot, tehát kérem, hogy ezekre válaszolok. Nem muszáj, de válaszolhatnak. I'll try and, and reply quickly. Megpróbálok gyorsan válaszolni. A 17b a pontban azt mondják, hogy ha a hibát eltünk, akkor azt lehet uh, orvosolni, viszont nincsen hozzáférésük az adatokhoz a brit belügyminisztérium részéről, ez az egyik pont. A másik, amit a C8-as pontról mondtak. Igen, két év van arra, hogy fellebezzünk, de hát mi lesz addig? Hát valószínűleg egy zárt eh, centrum, zárt központ, egy fogadtatási központ. Emberek eh, már meghaltak ott, megölték magukat, rosszul bánnak az emberekkel, ismerünk ilyen jelentéseket. Ami a bejelentéseket illeti, szeretnénk hangsúlyozni azt, hogy azt mondták, hogy egy ilyen hogyha egy bejelentésen alapuló eljárásra van szó, akkor annak kell lennie. Franciaországban nincsenek ilyen nyomtatványok, pedig az aztán a bürokrácia meleg ágya. Hogyha ott meg lehet ezt tenni, akkor szerintem ezt nálunk is meg lehetne tenni a jelentkezés mindig feltételeket jelent. Két nagy kérdés van a tanulók esetében. Az EU állampolgárok esetében tudjuk, legalábbis ezt mondja az előírás, hogyha valaki elkezdte a Brexit előtt a tanulmányait, akkor hozzá kell férnie ezekhez a tanulmányokhoz. Mi lesz mert a Brexit után, azt nem tudjuk. Tehát ugyanúgy fogják kezelni, mint a harmadik országból származó állampolgárokat, tehát maguknak kell mindent fizetni. Tehát, ha valaki az EU-ban akar a Brexit után tanulni, akkor az EU harmadik országból származó személyként fogja őket kezelni, tehát meg kell fizetnie a, a tanulmánydíjakat, ha valaki a PhD-jét Franciaországban akarja megcsinálni, akkor azt is majd fizetnie kell elnök. Egy gyors választ kérnék, igen, megpróbálok gyorsnak lenni. Én, ha jól értem, az Egyesült Királyság tárgyalni fog bilaterális alapon azokról, akik nem esnek ezen megállapodás alapján amit Jude felvetett, igen, nagyon sokan aggódnak emiatt, és az első kérdés, amit kérdeztek tőlünk az etnet időszakról, hogy ez hogyan fog majd az én jogaimra kihatni. Amit Galtieri úr említett ezekkel kapcsolatban, nem akarok erős soha, sokat mondani, de egyértelmű, hogy ezeket a kérdéseket nagyon pontosan szeretnénk megfogalmazni és jól végrehajtani. Egyeteműnek kell lennie a szabályoknak, hogy mi az eltérés, kell egyfajta ö, megoldási rendszer, és akár szankciók, és annak érdekében ezt helyesen hajtsák végre. Örülök annak, hogy itt a jogokat és nem pedig a választásokat fogják megvédeni, amit valaki tesz életében. A szabad mozgásjog az egyfajta jog. értek azzal is, hogy a nemek közötti esélyegyenlőségre is szükség van. Az egyetemi hallgatók kérdése ugyanez a gond nálunk is. A brit állampolgára gyermekek közelúban élnek, azoknak a tanulmánydíjak, illetve a diplomák elismerése, főként, hogyha a Brexit előtt kezdték a tanulmányokat, mi lesz majd azzal, hogyha valaki elhagyja a lakhelyi szolgáló országot pár évre, akkor elveszti az a lakatási jogot is. Igen, gyorsan válaszolok én is a kérdésekre a deportációs kérdés, hogyha visszaéléseket hajtottak végre, akkor, eddig, akkor meg kell várni a végső döntést. Ez egy óriási kiskapu, amit a megállapodásban hagytak. Szerintem ez az Egyesült Királyság kérésére történt, de figyelembe véve azt, hogy ezt az új rendelkezést létrehozta, ez egy nagyon veszélyes dolog. A politikai jogok kérdése, ez kompetencia kérdése. Az EU azt teszi, amit szeretne, a tagállamoknak kell a politikai jogokat megadniuk, de az emberi jogok eh, egyezményében eh, benne van az, hogy nem lehet diszkriminálni a harmadik országból származókkal szemben. Az egyes királyságok állampolgárai harmadik országból származó állampolgárnak minősülnek, és a kérdés az az, hogy hogyan fogjuk őket kezelni majd. Az egyetemi hallgató kérdése, ez tényleg gond, és gazdasági gond is. Nagyon fontos szektor a gazdaság szempontjából az egyik Királyságban. Ez, és még egy dolog, kérem a kettős állampolgárokról is rendelkezzenek, ugyanis um, az Európai Unió bírósága azt mondta, hogy a kettős állampolgárokat a szerződés jog alapján kell megvédeni, ezt kodifikálni kell. Tehát ezt bele kell venni ebbe a megállapodásba, és egyetemben ki kell ezt emelni Véleményem szerint igen gyorsan. Roberto, legyen, maradjon nyitva az ajtó, ha benne akarnak mégis maradni a britek. Az Immigration Bill, tehát bevándorlási törvény kapcsolatos részletes munka, hogy ez hogyan lehet jogszabály. Majd erre a munkánk során odafigyelünk az alsóházban, amikor beérkezik majd a törvény tervezet. Harmadik megjegyzésem a belügyminisztérium konzultációt kezdeményezett ebben a témában. Szerintem szerintem ez nem olyan nagy csata, mint ahogy azt mondtad. Alapvetően azt kell látni, hogy hol vannak még megoldatlan kérdések. A belügyminisztérium szeretne egy átfogó rendszert. Szerintem most, hogyha a szakértőkkel az embereket tárgyalunk, akkor tudjuk, eh, eh, most van erre lehetőség, hogy ez a részletes munka elkészüljön. Tehát a jogok csak fölfele módosulhatnak, lefele nem. Extra jogokat kaphatunk, de jogokat elvenni a jogokat elveszíteni nem lehet, ez kell legyen a kiinduló pont, se jó szociális munkáról, se semmilyen másról. Ha tárgyalni akarunk, akkor kapjunk több jogot, de kevesebbet semmiképpen sem. Hiszen állandóan ez a kiinduló pont, hogy elveszük az összes jogotokat, és párat visszakaphatok. Nem, nem, az engedmény csak ellenkező irányba lehet, tehát csak pozitív irányba változhat bármi. Ezt várjuk a parlamenttől. Köszönöm, köszönöm minden négyőknek. Köszönöm a kollégáknak, hogy türelmesen vártak. Tudom, hogy csak csütörtök délután az mennyire problémás. Amikor az embernek itt elnökölnie kell, csütörtök délután kell ellátni a munkáját. Már kaptam egy WhatsApp üzenetet a családtól is. Örülök annak, hogy azért vannak, akik maradtak, mert tudjuk, hogy ez mennyire fontos téma főként a következő panel tagjai szempontjából. Fontos ez. Elsőként Kérem, maradjon, aki tud. Jan Dorfel, aki uh, valóban bevándorlási szakértő és jogász ügyvédként praktizál. Én, nekem sem bajom a szakértőkkel, sőt, szeretem a szakértőket. Tudom, hogy kicsit káosz lesz. Lehet, hogy nem teljes 10 percet beszél. Ne ingassa a fejét, kérem, könyörögve kérem, egy kicsit kevesebbet, hogy kérem, legyen belátó, hogy még maradjon idő kérdésekre, válaszokra is. Minden prezentáció a websájton úgyis elérhető lesz, az emberek nézik, hallgatják a webstreamet is. Azt hiszem, hogy a hírekben benne leszünk, így is, úgy is, ne aggódjon. Jan Dörfel elsőként parancsoljon. Köszönöm, köszönöm szépen a LIBE. Köszönöm a szakbizottságok meghívását. Nagyon örülök annak, hogy május után, tavaly május után újra itt lehetek. Kérem a következő diát. Köszönöm először is a parlamentnek, Galtieri úr reagálva. Nagyon büszkék lehetnek az eddig elért tekre. Ezek az eddigi eredmények, mi nem is Tavaly májusban nem ismertünk volna álmodni arról, hogy ilyen óriási eredményeket érünk el. Különösen kiemelném a jövőbeni családegyesítéshez való jogot, tehát az utódokra vonatkozó családegyesítési jog. Nagyon szigorúak a jelenlegi brit szabályok, amelyek gyakorlatilag meg le lehetetlenítik azt, hogy felnőtt családtagokkal család egyesítésre sor kerüljön. Csak akkor van erre szükség a drákói szigorúságú szabályok szerint, hogyha mindennapos ellátásra szorulnak, és ez az Egyesült Királyságban valósul meg. A többi az világos. Lehet, hogy ez alapvetően nem tűnik igazából atomtudománynak, hogy a befogadó állam eh, hogyan működik együtt a feltételekkel, de a bevándorlással foglalkozó ügyvédek mindig is tudták, hogy először elutasítják a kérelmet, és aztán találják, hogy milyen alapon. Azt hiszem, hogy ezt azért érdemes kiemelni a következő diát tekintve. Ezt elmondtam, majd részletesebben beszélek erről. A Surrender Singh ügyben felmerült az, hogy az Egyesült Királyság már most sem tartja tiszteletben a visszatérő brit állampolgárok jogait. Nem tartozik a közös megállapodás alá ez a kérdés. Azok a brit állampolgárok, akik másik európai országban dolgoztak, EU-s állampolgárok, nem lehet őket úgy kezelni, mint hogyha brit állampolgárok lennének, akik soha nem hagyták el az országot. Mégis nem szerepelnek a jelenlegi közös megállapodásban. itt családegyesítés joguk nincs, csak a nagyon szigorú jelenlegi brit belső jogok értelmében. És nem csak a je, jelenleg az Egyesült Királyságban élő családtagokról beszélünk, akiknek semmiféle státuszok nincs, hanem a jövőbeni brit felsőtérten kívül élő családtagokra is kiterjed. És nekem voltak már ilyen ügyeim, ez nem egy elméleti felvetés. Tehát van egy brit állampolgár, elmegy már dolgozni Máltára, orosz édesanyja csatlakozik hozzá, mert ő egy honosított brit állampolgár, orosz édesanyja csatlakozik hozzá Máltába, Máltán, és aztán nem jöhet, nem, nem jöhet vele vissza Egyesült Királyságba, mert a Surrender Singet nem e, alkalmazza az Egyesült Királyság. Mit csinálnak, akkor ezek az emberek ott maradnak egy teljesen másik uniós állam, eh, államban, mondjuk Máltán, ott marad az orosz anyuka? Hát ez nyilván diszkrimináció, csak azért, mert britek, azért történhet ez meg. Aztán Spinelli asszony utalt erre, a Lordok házára hivatkozva, hogy az uniós alapjogok egyek és megoszthatatlanok, hogyha egyet egytől megfosztanak valakit, akkor a többi is sérül. A derivatív, tehát vonatkoztatott jogok a szabad mozgás jogain arra vonatkoznak a 21-es cikk értelemben, de az állampolgársági jogot a 20-as cikk értelemében is érintik. A 20-as cikkből származó bármiféle jogot ellenzik, mert azt mondják, hogy ezek mind britek, E, ez nem helyes, B, azok, akik szerződéses jogukkal éltek, azok elsősorban európaiak, és csak utána a britek. Családtagok, hozzátartozók, illetve a 2004 per 38-as irányelv nem restriktív, eseti elbírálást ad meg. Hogyha valakinek a ellátói, ápolói, felügyelői, akkor nem csak a brit állampolgárok, eh, tehát a híres szopránó ügyhez hasonlók esetében alkalmazandó ez. Mi van akkor, hogyha egy német gyerek az Egyesült Királyságba születik, aztán mégis el kell hagyni az országot, mert szerződéses jogaival nem élt, és a szülők tartják el, szülők az eltartók, akik harmadik országbeliek. Tehát Pakisztán édesanyja német gyerek. Lássuk a következő diát. Ahmed Amos, itt egy brit bíróság döntésére kell utaljak. Egy pakisztáni hölgy egy német férfihoz megy feleségül, aztán elválnak, de az Egyesült Királyságba költöztek. Két gyerekük van, akik most már német állampolgárok, akik az Egyesült Királyságban élnek. De hát az anyuka pakisztáni, a britek ki akarják utasítani a német gyerekeim maradhatnak, és én nem maradhatok, és a brit bíróság azt mondta, hogy a 20-as cikkre vonatkozik ez az állampolgársági jogra, hiszen akkor nem kell elhagynia az országot és a gyerekeknek se. Tehát ez még csak nem is a 21-es megállapodás. És a, a, ezen eltartók gyerekeire is vonatkozik egy uniós állampolgár, aki elhagyja az Egyesült Királyságot. Spirelli asszony is erre, erről beszélt, hogyha egy dolgot kiveszünk az egyenletből, akkor ha egy téglát kiveszünk a falból, akkor az egész ház összeomlik. Ezért van az, hogy az EU Európai Unió bíróságának értelmezése itt nem kerülhet további értelmezésre. Nem lehet azt mondani, hogy csak az irányelv értelmében vett családtagokra vonatkozik. Lehet ez egy feleség, egy férj feleség, egy házastárs, egy nagynéni. Az eseti elbírálás alapján kell eldönteni. Szintén nem szerepelnek itt mindazok, akiknek a karta 7-es cikkéből származik a tartózkodási joguk, mert a kartát persze nem akarja megtartani a brit kormány, olyan emberekről beszélünk, akik valakinek az eltartottjai, például a már nem iskolába járó gyerekek. A Brexit irányító bizottságnak mondom, hogy a brit álláspontból nem bíznak sokan, és a brit álláspont még erősebb volt, hiszen azt mondták, hogy az ilyen származtatott jogok, Chen és testvére ügyre gondolok, egyéni jogosultaknak tekintendők, és aztán csak az, az iskoláztatás alatt érvényesül ez, tehát, hogyha ez lejár, akkor már nem érvényes tovább. Egyébként még öt évet maradhattak volna. Nagyon remélem, hogy ezt meg lehet újra fordítani. az egyszerűség kedvéért a brit kormánynak is sokkal egyszerűbb dolga lenne, hogyha egyéni jogosultakkal kellene valamit kezdenie. A, settled státusz vagy annak ekvivalens változata esetében. Mi lesz azokkal, mindazokkal, akik ebből kimaradnak? Tereza megfogalmazása szerint illegálissá válnak utána, és úgy tűnik, hogy ez ügyben Tereza May nem viccel, nem mellé beszél, kérelmet kell benyújtani, ami nem egyszerű és nem olcsó. A bevándorlási szabályok értelmében? Vagy ezeken kívül a család élethez és a magánélethez való jogra hivatkozhatnak. Végül először is itt van a, az ellenséges légkör. 8 cikk szerint ügyeket nehéz megnyerni. Mik a költségek? Valaki egy ilyen kérelmet nyújt be, két és két és fél évet kapnak, 993 font, aztán két és fél év múlva újra. Tehát összességében a settled status, megoldott státusz 6269 fontot kell költeni, és ebben nincs benne az ügyvéd. Én miközben egy uniós ö, kérelem 65 font lenne, vagy 265 font. Vagy el kell hagyniuk az Egyesült Királyságot. Ezek tehát a rendelkezések. Vagy be tudják bizonyítani, hogy 10 éve folyamatosan ott élnek, és ez probléma. Palenta asszony is említette ezt. Aztán a jogszerűségre vonatkozó feltétel. A britek például mindenféle ígéreket tettek, hogy nem, nem fogjuk nem látom ennek semmiféle nyomát. A közös van, hogy például van egy társadalmi és egészségbiztosítása. A következő az irányelv, a 34-es cikk az irányelvben 2004 38-as irányelvről beszélünk, kimondja, hogy a tagállamok tájékoztatják az állampolgárokat azok a saját jogaik, saját és családtagjaik jogairól és felelősségéről ezen irányelv alá tartozó témákban. Főként egy tájékoztatási kampányon keresztül, amelyet nemzeti és helyi médiában végeznek el, illetve más kommunikációs forrásokon keresztül. Ezt teljesen nyilvánvaló, hogy ezt nem tették meg. Az embereknek regisztrálnak nem kell, hogy nem tudnak, így tehát lehet kérni az embereket, hogy szó szerint tartsák magukat a szabályhoz, de hát a kormány nem tartotta magát a szabályokhoz, az emberek nem voltak tisztában a kötelességükkel. A magánélet szempontjából pedig az igazi nagy akadálya az, hogy 20 éve kell, hogy jogszerűen valaki az országban tartózkodjon, vagy nagyon komoly akadálya kell, hogy legyen hogy annak, hogy újra integrálódjon a származási országokba. Tehát, hogyha megállapodást nem tett kézekre az emberekre, akkor nagyon drága, nagyon nehéz procedúra vár rájuk, nem sok reményel kecsegtetve a végeredmény szempontjából. Köszönöm még egyszer az Európai Parlamentnek az elképesztő eredményeket, amelyeket eddig is sikerült elérni. Egyetértek, még többet érhetnek el, mi szívesen segítünk bármilyen módon és formában. Köszönöm még egyszer a meghívást és a lehetőséget. Thank you. Thank you very much. Um, thanks a lot. So, uh... Köszönöm szépen. Én ennek csak szerettem volna említeni, Ugye mondta a kiv- ezt a kivételt, a GDPR kivételt a bevándorlási jogszabályban. A Guardian meg fog jelentetni erről egy észrevételt, egy megjegyzést én beküldtem ugyanis, ezt csak akartam említeni, hogy megvan annak a veszélye, hogy a tárgyalások közben a bevándorlási jogszabályban rengeteg korlátozást építenek be, ezt ma fogják közé tenni. Csak azért akartam mondani, hogy mondjam önöknek, hogy a képviselők azért tisztában vannak ezzel az Európai Parlamentben, és folyamatosan foglalkoznak ezzel. Már 83 óta, ugye, hogy ez indult a parlamentünkben, azért odafigyelünk, de most mindenképpen hangot adunk a véleményünknek, de gyorsan megadom a szót Eszter Lynchnek, aki a Brexitért felelős főtitkár az etókból parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretném megköszönni a szakbizottságoknak, hogy lehetőséget biztosítanak a dolgozóknak és az őket képviselő szakszervezeteknek, hogy a véleményüket elmondják a tárgyalásoknak ezen a pontján egyfajta értékelést végzünk az eddig el az eddig tapasztalt eredményekről. A dolgozók bizony igen frusztráltak azért, mert nem kapnak világos válaszokat. Egyfelől ugye nagyon jó alapelvek vannak, a jogokkal kapcsolatban, de a dolgozók föltezik, ne, fölteszik maguknak a kérdést, illetve nekem, hogy és akkor ez most biztos? És bennem a jogász ekkor előjön, és azt mondja, hogy hát nem mondanám ezt biztosra. Tehát mi van egy Egyesült Királysági dolgozóval, aki mondjuk Pozsonyban él, de Ausztriában dolgozik, átjár a határon, mi történik vele? Ugye, ha ő megkérdezi, hogy akkor a családom tud hozzám csatlakozni? Mi lesz a társadalombiztosításommal? Tudok majd továbbra is ugyanígy dolgozni? És ugye ezzel a hozzáállással, amit Tereza May alkalmaz, hogy semmiben nem állapodtunk meg, amíg mindenről meg nem állapodtunk, marad a bizonytalanság, Eh, és nem tudják az emberek a döntéseket meghozni. Most akkor mit csináljak? Elfogadjak-e egy előléptetést, vagy keresek másik munkát, költözek másik országba, maradhatok itt, mi történik, és ez most már több mint egy éve zajlik, és valószínűleg úgy néz ki, hogy ugyanígy fog folytatódni. Tehát ezt a fajta leltározást, hogy most akkor hol is tartunk, el kell végezni, és az embereknek bizonyosságot kell adni jogbiztonságot kell teremteni, hogy meg tudják hozni a szükséges döntéseket az életükben. Plusz az eszmecserék eléggé felületesek egyfelől, és ez nem segít. Egy dolog az, hogy van egy megállapodás, amely kimondja, hogy egyelő játékszabályok fognak vonatkozni mindenkire, de másik dolog az, amikor ö, oda jutunk, hogy milyen jogszabályt kell elfogadni ahhoz, hogy mindezt a munkahelyeken garantálják. Az egy dolog, hogy mondjuk egy tagállam elkötelezi magát emellett, és akkor közben abban a tagállamban a dolgozó a munkahelyén érvényesíteni tudja-e ezeket a jogokat. Ez egy másik dolog és ezzel nagyon is tisztában vagyunk. Az előttem szólók már el, ki tudtak térni arra, hogy mi a hiba ezekben a javaslatokban. A dolgozók esetében még csak nincs is benne ez a fajta részletesség a javaslatokban, nem is szerepel. És én úgy gondolom, hogy ez a felületesség nem jár egyedül, hanem még ráadásul nem is tájékozott mindenki a tekintetben, hogy milyen jogszabályok kellene hogy érvényben legyenek a munkahelyeken. Az időrövidsége miatt csak gyorsan vegyünk egy példát. Mondjuk egy, mondjuk az autózunk az autópályán, megállunk tankolni, és itt van egy autószerelő is, és mi történik ezzel az autószerelővel? Az ő munkakörülményeikkel ide vonatkozik egyrészt a vegyi anyagok Tehát a mivel vegyi anyagokkal vannak érzi, érintkezésben, vonatkoznak az erre, erre érvényes jogszabályok, a munkahelyi biztonsági előírások, a szociális jogszabályok, a berendezések alkalmazására vonatkozó jogszabályok, és így tovább, tehát erre a helyzetre mind-mind vonatkozni fognak ezeken a területeken érvényes jogszabályok, és ezt mind ö, megtaláljuk az Európai Uniós jogszabályok között, és azt nem mondhatjuk, hogy itt válogatunk ide-oda, innen-onnan kiveszünk, mert nem fog ez működni, és pont a legkiszolgáltatottabbakat fogja ez a legjobban sújtani. Úgyhogy azt kell, hogy mondjuk, hogy az Európai Uniós szabályok, amelyek a munkahelyre vonatkoznak, a dolgozók életére vonatkoznak, megvannak, ezekről már szóltak az előttem szólók, plusz a foglalkoztatási jogszabályok. Hát akkor esetleg mi lenne, hogyha mondjuk megjelennék és felolvasnám ezeket a jogszabályokat, ebből kiderülne, hogy mennyire messze vagyunk, de hát ezt se tudnám megtenni itt 10 perc alatt, hogy felolvasom azoknak a jogszabályoknak a nevét, amelyek érvényesek. Tehát a felkészületlenség olyan szintű, hogy az, az valami elképzelhetetlen, hogy rengeteg részlettel nem is foglalkoztak, és nem lehet ezeket a hát nagyon jó magas szintű alapelveket, de nem lehet ezeket megvalósítani a hétköznapi gyakorlatban, az apró részletekben, ahol az ördög rejlik. És akkor ez még csak egy dolog, ez csak egy lépés, hogy legalább már tisztában vagyunk azzal, hogy milyen jogszabályok érvényesülnek, de akkor ezeket a jogszabályokat hogyan érvényesítik a dolgozók, hogyan tudják azt elérni, hogy az ő munkadójuk végrehajtsa, betartsa ezeket a jogszabályokat. Hát ezt gondolhatjuk, hogy jó, persze itt egy szabadkereskedelmi megállapodás, csodás alapelvek vannak benne, azt mondjuk, hogy jó, hát nem fogunk versenyt teremteni a dolgozók munkakörülményei között, és az emberi jogokat tiszteletben tartjuk. Hát ez nagyszerű, de gyakorlatban ez nem így lesz. Szakszervezeti múltamból, múltam alapján azt mondom, hogy a kormányok fognak a panaszkodni és bíróságra rohangálni, hogy ne valósuljon meg minden, és az az igazság, hogy a dolgozóknak jogorvoslati mechanizmust kell biztosítani, gyakran nem csak a munkaadójuk, hanem maga az állammal szemben is ahol élnek. Végül pedig azzal is legyünk tisztában, hogy a munkavállalók számára még mindig rengeteg csapdahelyzet van Európában, tehát ami nem működik, az európai projekten bőven van javítani való. A kihasználást, a kizsákmányolást kellene megszüntetni. Itt nem csak azt kell, hogy garantáljuk, hogy a kizsákmányolást elkerüljük, hanem azt is, hogy a dolgozók ne essenek egymást tolkának. Az én apám ír, az anyám angol, az biztos, hogy nem fejezhetem be úgy a hozzászólásomat, hogy ne szóljak a határól Írország és az Egyesült Királyság között. Ez egész egyszerűen, egyszerűen elengedhetetlen, hogy erről a kérdésről ne szóljunk. Nem születhet meg újra ez a határ hogyha vám ellenőrzést kezdenek, a bárki odáll egyenruhában, valószínűleg ugye egy fegyverrel felszerelve, a Észak-Írországban ez a helyzet tarthatatlaná fog válni, újra vissza fogunk kerülni azokba az időkbe, amelyeket el akartunk kerülni, amelyekből ki akartunk lépni, és szerettünk volna az Európai Unióhoz csatlakozni, hogy ezek ezt a helyzetet soha többet ne kelljen megélnünk, hogy az ilyenfajta különbségek soha többet ne számítsanak. Thank you very much, Esther. Uh, Köszönöm szépen, Esther. És kérem, hogy ezt a kis információkat juttass el a websájtunkra, és ha lehet. Most pedig örömmel mutatom be Julia Onslow Colt, aki um, a PricewaterCoopers-nél dolgozik, és nagyon régóta foglalkozik már migrációs bevándorlási kérdésekkel és nagyon örülök annak, hogy itt van körülbelül, és megosztja velünk szakértelmét. Tessék, Julia, öné a szó. Köszönöm szépen, Claude. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek ma. És nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament képviselői is ebben a párbeszédben maradjanak. És tényleg én most itt a szakterületi szempontból szeretnék hozzászólni, hogy a PVC-nél dolgozok, részt veszek a londoni főpolgármester Brexit tanácsadói csoportjában is, illetve a belügyminiszternél is foglalkozok hasonló kérdésekkel. Rengeteg érintett félel foglalkozunk, és a munkámon keresztül én nagyon jól látom, hogy a vállalatoknak milyen gondjai vannak a Brexitet illetően, és a referendum óta nagyon sok mindenkivel beszéltem számos szektorban, a nagy cégekkel, a kis startupokkal. Szerettem volna megérteni azt, hogy ők és az EU munkavállalóik milyen fajta problémákkal szembesülnek. Foglalkoztam azzal, hogy mit gondolnak um, a jelentésükről is. Általában üdvözölték ezt a jelentést, de el kell mondani azt, hogy a brit belügyminisztériumban gondok voltak azzal, hogy foglalkozzanak a Brexit hatásaival. És az egyik dolog az az, hogy uh, közreadtak egy érdekes információt azzal kapcsolatban, amelyek megpróbáltak ezekre a kívásokra válaszolni. Ha megnézzük az adatokat, azt láthatjuk, hogy negyedévenként 41, 24 ezer igényest kaptak arra, hogy állandó tartózkodási engedélyt kapjanak. 2017 első negyedévében 100 27.500 ilyen intézkedést, ö, igénylést kaptak, ez 5%-os növekedést jelent. Részletes tervet készítettek arra, hogy ö, hogyan lehet az EU állampolgárokat gyorsan regisztrálni, és egyetértek az előttem szólókkal, hogy itt a lehetőség, egy lehetőség van most, ugyanis a belügyminisztérium azt kívánja elérni, hogy egy újfajta rendszer legyen ez, amelyet más kormányzati szervekhez is kötnek annak érdekében, hogy csökkentsék az EU, tagállam, EU állampolgárok nehezedő nyomást, ne kelljen plusz dokumentumokat benyújtaniuk. Most egy korai formája van ennek a rendszernek, és szerintem ez a rendszer meg fog felelni majd az elvárásoknak az egyszerűséget illetően. Ezen kívül a belügyminisztérium együttműködik az érintett felekkel, és a különböző érdekvédelmi szervezetekkel, és megpróbálják javítani a kommunikációt az EU állampolgárok és a vállalatok irányába is. Mindezek ellenére azt látjuk üzleti életről, hogy minden szektorból, és az EU állampolgárok is azt mondják, hogy nagyon aggódnak, össze vannak zavarodva, nem tudják, hogy maradjanak-e, vagy hagyják el az Egyesült Királyságot, és Néha ez kihat a napi munkavégzési, a munkavégzésükre is. Én ezt letettem első kézből, és még mindig látom, látom azt, hogy ez hogyan hat ki a vállalatok befektetési döntéseire, főként azokban a szektorokban, ahol az EU munkaerőtől függenek. Tehát minden fél további tisztázást szeretném a közös jelentés kapcsán és pontosan ezért nagyon fontos az, hogy egyértelmű legyen a kommunikáció mind az állampolgárok, mind pedig a vállalatok irányába, és persze az Európai Unióban élő Egyesült Királyságbeli állampolgárok számára is. Azt szeretnénk, hogyha most elmondhatnám azt, hogy mi a PVC részéről számos jelentést adtunk ki, a London First együtt is készítettünk egy jelentést, meg vizsgáltuk a londoni munkaerőt egy tíz éves periódus alatt, és azt láthatjuk, hogy migráns munkavállaló 46 ezerrel járult hozzá a londoni ö, a gazdasághoz, és ha figyelembe veszük azt, hogy 1,8 millió migráns munkavállaló van, ez összességében 83 milliárdot jelent. És Davosban a PVC az éves felmérését elvégezte, 1300 vezérigazgatóval beszéltünk, és azt mondta 80%-uk, hogy ők attól tartanak, hogy nem lesz elérhető megfelelő munkaerő, és főként a egyes királyságbeli vezetők emelték ezt ki, az ő arany magasabb volt, mint 80 százalék. 2013-ban ez az aggály csak 64%-nál jelentkezett, tehát egyetemű a növekedés. Ezzel szemben, ezzel az agályjal szemben van egy másik következtetése a felmérésünknek a vezetők 88%-a úgy vélte, hogy növekedni fog a vállalatuk, és ha megnézzük a globális gazdaságot, és hogyha figyelembe vesszük a fő indikátorokat, megnézzük, hogy mennyire egészséges ez a globális gazdaság, akkor azt láthatjuk, hogy a pénzügyi válság óta ez a legjobb teljesítmény, tehát láthatjuk, hogy miért ennyire fontos a, a üzlet számára, a vállalatok számára az, hogy megfelelő szakképzettségű embereket vonzanak be. Ismételten hangsúlyozni kell azt, hogy egyértelmű kommunikációra van szükség, és remélhetőleg ez megoldja majd azokat a bizonytalanságokat, amik léteznek. Egyetemű, hogy a vállalatok előre tekintenek, és várják azt, hogy mi lesz majd az átmeneti időszakban, és mi fog történni majd eh, az átmeneti időszak után. Azt akarják, hogy az EU állampolgárok, amelyek az Egyesült Királyságba a Brexit után léptek, ők is ugyanolyan jogokkal rendelkezzenek, mint akik a Brexit előtt érkeztek. Mert ez egyértelműen bizonyosságot eredményezne az EU állampolgárok státuszát illetően. Tehát az az zárom, hogy az átmeneti megoldások időszaka és az ezután időszak valóban egy gondot jelent mind a vállalkozás, mind pedig az egyenek számára. Lehet, le, remélhetőleg sikerül ezeket megoldani, ezeket a kérdéseket úgy, hogy ne okozzon törést senkinek, hiszen itt nagyon komplex kérdésekről van szó, mint az automatizálás, robotika, a jövőbeli munka, ez érdekli tehát a vállalatokat, tehát nagyon fontos az, hogy az EU és az Egyesült Királyság is megállapodásra jutson a állapolgársai kérdésre. Köszönjük szépen! A tényleg a célegyenesbe fordulunk, a két utolsó hozzászólón következik. Köszönöm nekinek a türelmet. Jonathan Portus professzor és Stephen Spears, Spears mindkettőtől tudjuk, hogy professzoroknak neveztem őket, de hát ennél sokkal többről beszélünk, aki követi ezt a területet, azt tudjuk, hogy a stratégiai jellemzések egyik forrását adják ők, nem csak a King's College-ban dolgozik eh, Jonathan Ports, hanem a Kincstárban is szakértőként. Jonathan, nem is húzom tovább az időt, tiéd a szóparancsolja. Thank you very much, Claude, for that. Köszönöm, Claude, a kedves szavakat, és köszönöm a meghívást. Rövid leszek, megpróbálok átugrani bizonyos dolgokat, hogy valóban egy ilyen jövőorientáltabb megközelítést adjak ez ügyben, hiszen az előttem szólók már rengeteg mindent elmondtak. Következő diát kérem. Nem csak a, a decemberi megállapodással kapcsolatban, én nem is mennék részletekbe, nálam ezt jobban elmondták az előttem szólók. Mire kellene koncentrálnia a parlamentnek. Az Európai Parlament ennek a független nemzeti hatóságnak a státuszával is foglalkozna. Erről beszél ugye decemberi közös jelentés, egy valóban független legyen, valóban az állampolgárok érdekeit védje, és valódi hatáskör legyen. A brit kormány az elmúlt években az ilyen testületek által felvetett problémákra sajnos a tapasztalatok azt mutatják, nem mindig pozitívan reagált, miközben tudjuk, hogy en, bármilyen megállapodás születik is, annak a végrehajtása is fontos lesz, és ha egyszer megszárad a tinta a megállapodáson, akkor a mindennapos végrehajtás tekintetében nektek itt Brüsszelben hát nem sok befolyásodok lesz, lesz, hogy lesznek nukleáris fegyverek a kezetekben, atomfegyverek, de a mindennapos apró részletek kapcsán bizony nem nagyon lesz beleszólásotok abba, hogy ez a brit jogrendbe hogyan épül be az átmeneti időszak, amit én egy mozgás nélküli egy helyben állási megállapodásnak hívok, hiszen igazából a status quo ebben az esetben eh, nem lehet egy, egy átmeneti időszak, nem lehet nem épült a status quo-ra, szerintem ez alapvetően egy oximoron lenne. hogyan tudjuk ezeket az álláspontokat valahogy összeegyeztetni. A Brexit napjától és az etmeneti időszak végéig érkező emberekkel mi lesz, milyen jogaik lesznek, lakhatnak-e tovább az Egyesült Királyságban, és ilyen végleges státuszt, settled status ezért benyújthatnak egy kérelmet. Nos, még tagállami korszak alatt érkezettek jogai világosak, nyilván előre meghatározzák március előtt a standstill időszakra vonatkozó szabályokat, az emberek tudják, hogy mi lesz ez, de hát a brit álláspont sem megvalósítható hogy gyakorlatban, és tudjuk, hogy milyen nehéz problémákat vet fel. Hogyha szó szerint vennénk ezt, azt jelenti, hogy az átmeneti időszak alatt érkező bármilyen európai állampolgár jogilag teljesen bizonytalan helyzetbe kerülne, hiszen nem tudjuk, hogy a Brexit utáni helyzet milyen lesz, ez a folyamat későbbi pillanatában derül ki. Lehet, hogy amikor csak az átmeneti időszak megkezdődik, akkor lehet ezt meg, megtudni. Egyelőre nem tudunk semmit a Brexit utáni rendszerről. Tehát a 27-ek állampolgárai családi vagy munkaokból hogyan dönthetnének arról, hogy menjenek el az Egyesült Királyságba vagy sem, hiszen egyelőre fogalmuk sincs arról, hogy mi lesz a státuszuk. Szerintem ez elfogadatlan az állampolgárok, a munkavállalók, a munkáltatók szempontjából egy aránt. Az egyetemek szempontjából hogyan tudunk a következő tanév, vagy az azutáni tanévre valakit felvenni, és aztán nem tudjuk nekik garantálni, hogy 18-20 hónapnál tovább maradhatnak. Hát ez nyilván elfogadhatatlan, ugyanez igaz egyébként az egészségügyre, kórházakra is. Tehát, hogyha szeretnének valami normális helyzetet, akkor olyan praktikus alternatívákat kell kínálni, melyekkel ez a helyzet elkerülhető. Egyelőre azonban ennek semmi jelét nem tapasztaljuk a fennmaradó időben beszélnek olyan dolgokról, amelyek alapvetően nem az állampolgárok jogait érintik, hanem a jövőbeni kapcsolatokat. Ha minden jól megy, és lesz némi előrelépés a tárgyalások során, akkor nagyon gyorsan napirendre kerül ez, és önöknek is el kell gondolkodni azon, hogy mi lesz az álláspontjuk. nem világos, hogy bármely oldal akar-e erről a fajta mobilitásról beszélni. Ennek vannak potenciális gazdasági előnyei a munkavállalás szempontjából történő mobilitás terén. Még a cetá nak is vannak egyébként erre vonatkozó része, és az gazdasági kutatások, amelyeket részben én végeztem, de mások is, amelyek világosan arra mutatnak, hogy még egy korlátozott munkaügyi mobilitás is mindkét fél és oldal számára előnyös lenne. De ez valószínűleg le is kerülhet a napi rendről. A kereskedelemnél jóval problémásabb a migráció kérdése politikailag, a bevándorlás kérdése miért, ne kerül, miért kerülne be egy olyan tárgyalás folyamatba, amely jogilag, technikailag és politikailag éppen elég bonyolult most is. A migrációval kapcsolatban ez alapvetően egy tagállami álláspont ugyanis, hogyan kerülhet be egy uniós megállapodásba, ez is felmerül. Az Európai Bizottság ugyanis vizsgálja azt, hogy a jövőbeli kapcsolat szempontjából milyen előnyökkel lehetne, és éppen ezért mi lehet ennek a jogi kerete. Um, I also think, and this relates to something that, that Roger said, um... Hogy ezt Roger mondta, és szerintem azt is figyelembe kell venni, hogy esetleg megváltoztatja a véleményét az Egyesült Királyság, nem feltétlenül Brexit ügyben, hanem a szabad mozgási jogának ügyében. Politikailag egyelőre ezt nagyon nehéz lenne felvetni, ezt a kérdést, de a jelenlegi kormány, jelenlegi miniszterelnök és a jelenlegi tárgyalók nem biztos, hogy a tárgyalások végéig hivatalban lesznek. Lehet, hogy ez így lesz, lehet, hogy nem. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy másik párt kerülne hatalomra, számos politikai forgatókönyvvel képzelhető, de az a tény, hogy a jelenlegi brit kormány az egységes belső piacra vonatkozó álláspontja pontja teljesen merev, nem jelenti azt, hogy ez mindig így marad. Tehát fel kell készülni arra a lehetőségre, hogy mi lesz akkor, hogyha az Egyesült Királyság újra kezdi a tárgyalásokat, és a következő ajánlatot teszi le az Európai Uniónak, megszavaztuk a Brexitet, kilépünk az európaiból, az európai és a brit politika struktúrák valahogy nem kompatibilis, kompatibilisek, ugyanakkor a lehető legszorosabb gazdasági kapcsolatokat szeretnénk ápolni az Unióval, a Tereza Mayféle mm, vörös vonalak nélkül, tehát az egységes belső piac és vámunió valamilyen formáját el tudjuk képzelni, amelynek ugye a szabad mozgás részét képezi, hogy ha ez lenne a helyzet, akkor bármiféle párt és brit kormány nyilván beszélni majd, tárgyalni arról, hogy pontosan a milyen formája lenne a egységes belső piac tagsággal kompatibilis Norvégia, Liechtenstein, Svájc, hogy csak három példát hozzak, akik szintén el ismerik a szabad mozgás jogát, de egy teljesen más jogi keretben, mint a 27-ek. Ezek tehát nagyon nehéz politikai és jogi kérdések, mind az Egyesült Királyságban, mind a 27-ekben. Lehet, hogy nem így lesz, de hogyha ide jutunk mégis, akkor nagyon szerencsétlen lenne, hogyha nem végeztük volna el a szükséges felkészítő munkát ahhoz, hogy mindkét oldal tárgyalói fel legyenek készülve erre, ha mégis ez újra napirendre kerül. Az Egyesült Királyságban a politikában nagyon gyorsan tudnak változni a dolgok, ezt láttuk az elmúlt években, Erről egyébként írtam is egy tanulmányt, tehát rengeteg még a dolgunk. Köszönöm, ennyit tudtam bele zsúfolni 10 percbe hadarva. Köszönöm. Lehet látni, hogy milyen magas színvonalú előadásokat kapunk. Mindent föl fogunk tenni majd a weboldalra. Mindenképpen gondoskodnunk arról, hogy az előadások, Jonathan és az összes többi előadónk előadása is felkerüljön a weboldalra hogy ez elérhető legyen. Gualtieri úr az eszmecsere során megemlítette, hogy neki is nagyon fontos ez. Tehát fontos az, hogy a Brexit Steering Committee-hez eljuttassuk a különböző véleményeket, észrevételeket, és hogy az aktív európai parlamenti képviselők is be tudjanak lépni, tehát mindenképpen el fogjuk jutatni ezeket az információkat azokhoz az európai parlamenti képviselőkhöz, akik most nem tudnak itt lenni. Most akkor a következő előadónkat mutatom be, híres akadémikus, Twitter accountja is van, tehát ott is lehet őt követni. Steve Pierce professzor következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen a meghívást, és köszönöm a bemutatást is. Én Szerettem volna a távozási megállapodásról szólni. Ugye nem láttuk ennek a szövegtervezetét, de elkerülhetetlen ez lesz a szöveg majd, ami az eszmecserék középpontjába fog állni, hogyha ezt ratifikálják, akkor pedig a megalkotott jogszabályoknak lesz ez az alapja és hát persze akkor elfeledkezhetünk majd a tárgyalási útmutatókról és mindenfajta közös jelentésekről és egyebekről, mert ez a megállapodás lesz a fő jogi szöveg. És mondok majd a végén néhány szót arról is, hogy mi lesz ezzel az egyoldalú EU-s jogszabályjal az Egyesült Királysági Állampolgárokkal kapcsolatban. Mi a kockázat? Ha van egy szövegtervezet, ami megjelenik, még akár elszen szakasz előtt is, mondjuk, hogyha nem nyilvános ez a szövegtervezet, akkor minden figyelem át fog terelődni az írhatár kérdésre. Ha elolvassák a közös jelentést, akkor itt az állampolgárokról, a pénzügyi megalapodásokról szóló részeket könnyedén át lehet ülteni jogi szövegeké, viszont az írhatárról szóló rész még egy jogász számára is nehezen olvasható, mert semmi jogilag megszövegezhető dokumentumhoz nincsen semmi köze pedig nagyon fontos ez a kérdés is, de ne feledkezzünk meg sem az EU, sem a brit állampolgárokról, mert tulajdonképpen ebben a megállapodásban lesznek az alapdolgok, amelyek majd rájuk fognak vonatkozni, tehát erre kell odafigyelni. Én a főbb témákat szeretném kiemelni. Az első az az általános kérdés, hogy hogyan tudunk befolyással lenni erre a távozási megállapodásra. Én nem tudom, hogy látott-e valaki tervezetet, vagy egyáltalán javaslatokat tehet-e ebben a szakaszban, mikor lesz ez nyilvános, akkor lehet-e majd ezt kommentálni onnantól kezdve, hogy ez nyilvánossá válik, és akkor alakul, lehet-e módosítókat benyújtani, az Európai Parlamenten keresztül is valószínűleg majd beindul ez a munka, és hát tudom, hogy mindannyian, legalábbis nagyon sokan, akik ugyan kívülről figyeljük a tárgyalásokat, szívesen megfogalmaznánk észrevételeket azzal kapcsolatban, hogy mi is legyen benne egy ilyen megalapodásban. Melyek a legfontosabb témák? Az első ugye a felügyelőtestület, én folytatom professzor úrok fejtését erről, és három fő elemet emelnék ki a függetlenséget, a hatásköröket és az erőforrásokat. Tehát egy ilyen felügyeleti testületnek ez a három funkcióját vagy jellemzőjét kell jól megalapozni. Az Európai Bizottságnak is lesz feladata. Az EU27 tagállamban kell majd őrködnie a brit állampolgárok jogai felett. Ami pedig az Egyesült Királyságban működő, még létrehozandó új testületet illeti. A függetlenség nagyon fontos. Hát egyelőre például még az egyetemeket felügyelő testületbe is megpróbáltak egy nem megfelelő szemét jelen, jelölni, ez csak 10 percig, 10 napig tartott, és aztán megoldódott a helyzet, de azért ennek is van veszélye. Aztán pedig hasonlít ez egy kicsit az esetjoghoz, az adatvédelmi hatóság kapcsolatban, annak a függetlenségével kapcsolatban, tehát hasznos lesz számunkra az esetjog e témában. Aztán a hatáskörök hogyan döntenek, megvan az a kockázat, hogy ez csak egy tanácsadó testület lesz, amelyet a kormány figyelmen kívül hagy, és aztán nincsen semmilyen súlya. Az adatvédelmi hatóságnak gyakorlatilag meg kell mondania a kormánynak, hogy mit tegyen, egyébként pedig bírósághoz is fordulhat. És akkor már is oda jutunk, hogy milyen erőforrások vannak a kormányt bíróság elé tudja állítani az EU27 országában élő állampolgárok nevében, e, kellenek erőforrások, tehát nem akarunk olyan helyzetbe kerülni, mint amit láttunk az ír adatvédelmi hatóság esetében, amelyet úgy is emlegetnek, mint a Facebook ölebe, tehát mindhárom pontra, amit említettem, nagyon oda kell figyelni. És akkor még valami, amit fontos említeni, a regisztráció. Az EU27 állampolgárokat nyilvántartásba kívánja venni az Egyesült Királyság, erre van lehetőség. A kérdés, hogy ennek az irányelvnek a korlátait, korlátozásait be fogja tartani az Egyesült Királyság, ugyanis vannak arra vonatkozó szabályok, hogy bevándorlási célokra a nyilvántartás mire korlátozódjon, mire kell, hogy korlátozódjon, és mit nem lehet túllépni. Tehát kérdés, hogy ezt be fogják-e tartani, és egy másik fontos kérdés. A letelepedett státusz uh, hogyan alakul, és az ezzel kapcsolatos folyamat hogyan alakul. És szerintem itt a közös jelentés megszövegezése probléma, mert uh, utalnak belső uh, egyesülkéresegi dokumentumokra, és nincs semmifajta politikai szándék arra vonatkozóan, hogy az Egyesült Királyság kötelezettségvállalásait jogilag is kötelező érvényeké alakítsák, és ez probléma az EU-s állampolgárok számára. Például a büntetőjogi múlt ellenőrzése, még a saját állampolgáraival szemben is sara van a brit kormánynak, mindenkinek ezt meg kell, hogy oldja. Az én feleségem például nem tudott egy képzésen részt venni, nagy részt, egy nagy részét elvesztette azért, mert a helyi rendőrség nem volt képes kiállítani neki a büntető jogi múltjával kapcsolatos igazolást. Úgyhogy igen komoly probléma van, ezen is alaposan el kell gondolkodni, ezt hogy lehet majd megoldani, illetve az átfogó betegbiztosítási követelménynek a megszüntetését. Erre már többen utaltak előttem. Volt, aki említette az otthon élő szülőket, és ne felejtsék el, hogy az Egyesült Királyság azt akarja, hogy legyen valami fajta hivatkozás a jövőbeni kapcsolatra az EU-val. Hát ami elég észszerű, de ugye ezzel, ezért cserébe nyilván van egy másik érv is, hogy azt kérjük, hogy akkor az Egyesült Királyság kötelezettségvállalásai is legyenek jogilag kötelező érvényűek az ott letelepedett státuszt szerzett állampolgárok számára. És hogy még egy-két lényegi témát kiemeljek a Singh ügy, tehát például az, aki ugye távozott, és utána szeretne visszatérni, ezeknek az embereknek a, az ügyével is foglalkozni kell. Mindkét irányban működik ez egyébként, ne felejtjék el, hogy volt egy bírósági ügy egy holland alapolgáról, aki az Egyesült Királyságban élt, aztán utána visszaköltözött Hollandiába, tehát mindkét irányban működik ez. Aztán a brit gyermekek, akiknek a szülei nem EU-s uniós állampolgárok, és még akkor is, hogyha megvan a megállapodás, felmerül annak a kockázata, hogy ezek a gyerekek kimaradnak, mert nem a szabad mozgás jogszabályára alapozzák a jogokat, hanem az állampolgárságra, és uh, ugye a brit állampolgárok nem lesznek az Európai Unió állampolgárai a Brexit után. Tehát ezekre mind-mind külön rendelkezéseket kell beépíteni, és itt visszajutunk a Judith által felvetettekhez, hogy mi van a szavazási jogokkal, és mi lesz azokkal, akiket képviselőnek megválasztottak, és közben a Brexit bekövetkezik. Tehát az Európai Uniós állampolgárságot valamilyen formában fel kell, fenn kell tartani azután is, hogy az Egyesült Királyság uniós tagsága megszűnik. Végül pedig az, arra is kérném a parlamentet, hogy mindenképpen gondolkodjanak el arról, hogy két különböző helyzetben mi lesz az EU-s jogszabályokkal. Az első forgatókönyv szerint, hogy mondjuk, hogyha a szabad mozgással kapcsolatos jogokat garantálják, hogyha mondjuk a Brexit napján rezidens valaki, a határokon átnyúló probléma miatt, tehát a probléma határokon átnyúló jellege miatt kell ezt megoldani, ha csak nincsenek elég részletes szabályok a távozásról szóló megállapodásban, tehát valószínűleg ez nem lesz így. Mindenképpen kell majd, hogy legyen belső EU-s szabályozás, tehát új jogszabályok, és a legrosszabb forgatókönyv az az, hogyha nincs megállapodás. Ebben az esetben mindenképpen kell, hogy az Európai Unió jogszabályt alkosson, és az Egyesült Királysági állampolgárok helyzetét tisztázza, akik az Európai Unióban tartózkodnak. Tudom, hogy egy kicsit furcsa a hely, helyzet, hiszen a parlamenti választások is pont a Brexit után fognak majd bekövetkezni, tehát 2019-ben áll fel az új parlament, akkor valami fajta vészhelyzetre fel kell készülni, vagy hát nem, nem is tudom, nem csak az állampolgársági probléma fog felmerülni, hanem rengeteg más kérdés is előjön, arról is el kellene gondolkodni, tehát, hogy az Európai Parlament hogyan lesz képes gyorsan reagálni, hogy meg tudjon oldani minél többet ezek közül a problémák közül 2019-ben, ahelyett, hogy ezeket hónapokig félretenni a polcon, mert aztán az csak komoly gondokat okoz mindkét oldali állampolgároknak, az EU-soknak is és az Egyesült Királyságiaknak is, és plusz kell egy külön megállapodás, esetleg az is nagyon hasznos lenne ezekről az állampolgárokról, amiket ki lehetne rántani a fiókból, akkor is, hogyha minden összedől, valami kell, hogy szerepeljen a napirenden, akkor is, hogyha nem lesz megállapodás és ebbe a helyzetbe kerülünk. Tehát az Európai Parlamentnek ezt is figyelembe kellene vennie. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, Stephen. Köszönöm szépen, Stephen, ahonnan rá is térünk a kérdezni kívánó képviselőkre, Martina, Jean, Katrin, nem tudom ki kíván még. Mindenki kérdezhet. Van még időnk. Kezdjük Martina Andersonnal, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm Claude, köszönöm mindenkinek, hogy eljöttek ide, és ilyen szenvedélyesen beszéltek erről. Meg kell változtatnom még a repülő utamat is, hogy itt lehessek ma. Remélem, hogy más képviselők is majd el fogják olvasni a weboldalon az önök előadását. Sokan vannak, nem tudok mindenkinek egy-egy kérdést feltenni, ezért inkább egy általános megjegyzést fogok tenni, ami lefed mindent, amit önök elmondtak. Szorosan együttműködök Barbara Spinellivel, a GUNGL frakcióban ezen Brexit tárgyalási csoport kapcsán a frakciónk elnökével együtt, és um, Gabi Szomász, aki a Brexit Steering Group tagja, és Roberto is itt maradt velünk, meghallgatta az eladásokat. Szerintem Roberto is hallotta, mint ahogy mi is, hogy uh, amikor előrelépést szeretnénk a közös jelentés uh, kapcsán, akkor azt mondhatjuk, hogy van olyan, ami, ami jó ebben a jelentésben, de szükség van nagyobb egyértelműségre, és ebben kell segíteni a parlamentnek, ugyanis nincs megfelelő védelem az állampolgári jogok tekintetében. Tudjuk, hogy az állampolgári jog nem egy engedmény, ezt mindig garantálni kell, azt kell biztosítani, hogy a garanciókat betartják a 3 millió brit számára, az 1,5 millió európai számára, akik az egyes Királyságban élnek. Az 1,8 millió északi írországban időre is gondolni kell, akiknek nincs joguk se britnek, se írnek lenni, tehát itt mindenképpen nehézségek vannak, és lehet, hogy itt gondok lesznek majd a határ keményítésével, úgymond. Beszélhetünk a kemény eh, határokról, de a határokat nem lehet tovább keményíteni már. Szeretném, hogyha a képviselők itt a többi tagállamból, és akik nem ismerik annyira a nagypénteki megállapodást, mégis jól hogyha elmélyülnének ebbe egy kicsit, ami az állampolgári jogokat illeti ügyelni kell észak -Iroszágra. nagyon fontos ez a kérdés. Azt kérném, hogy gondolkodjanak ezen el, akkor, amikor az Európai Uniós állampolgárokról beszélnek, akiket meg kell védeni, gondoljunk arra, hogy 1,5 millió európai állampolgár van ott Észak-Írországban is továbbra is biztosítják el azt, hogy ha akarják, legyen ír um, útlevelük. A humájus részek a közös jelentésben hallottunk erről részleket, a legutóbbi hozzászóló is beszélt erről. Beszélnek a Vám Unióról, viszont arról is beszélnek, hogy nem lesz semmi a határokon nem lesz határellenőrzés. Írország esetében itt van egyetemi megállítás, viszont a Brexit Steering Group, a tárgyalók, és főként a legfőbb tárgyalók, bise Bányi, senki nem tudja azt, amit mi tudunk, senki nem ismeri jobban a briteket, mi, mint mi Észak-Írországban, senki nem ismeri jobban a tárgyalási taktikáikat, a közös élet után egy nappal ugyanazt magyarázták el nekünk, am- Aztán volt, aki azt mondta, hogy ez csak egy kijelentés volt. Aztán arról is hallhattunk, hogy az átmeneti időszakban az EU, aki nem lesz érvényes, tehát amit történik, és ezt már unalomig ismételgetem, hogy a a, ha elmondod, hogy mi a legalapvetőbb vonal a tegyelásokon, akkor az alá próbálnak menni a tegyelások során. Tehát egyértelmű, hogy nem fognak támogatást adni az állampolgári jogoknak, pontosan azoknak, akiknek szükség van a jogaikra. Ezek a jogok nem engedmények, és mi itt az Európai Parlamentben ki kell állnunk az állampolgárok mellett, és meg kell tennünk mindent ennek érdekében. Tudom, hogy önök megtesznek mindent, de Nagy-Britániában Nagy-Britániával szemben az Európai Uniónak itt lobbit alkalmaznak. Csak így lehet, ilyen módon, hogyha nyomást gyakorolnak a képviselőkre az egész Európai Unióban, hogy meg lehessen adni ezt a védelmet, mert lehet, hogy mindenki a tagállamért megfelelően fog szavazni, és nem fogjuk elérni azt a fajta védelmet, amit szeretnénk. Mindannyiunk nem lennénk itt, hogyha nem járnénk így el. Szerintem mindannyiunknak nyomást kell gyakorolnunk a tagállamainkra, sokkal többet tehetnénk így. Nem az EU, nagyon fontos az, hogy, nem, hogy ne a tagállamok igények megfelelően szavazzunk, hanem az EU igények megfelelően. Ez az egyetlen dolog, amire én ösztönzök mindenkit, hogy nevezzük meg azokat a tagállamokat, amire nem megfelelően szavaztak. Nagyon sok minden megváltozott az állampolgárok lobbizása által. Hogyha tudják az állampolgárok, hogy teszünk itt, akkor megváltozik a szavazási vonal, és szeretném megköszönni az elnöknek, hogy ilyen sokáig beszélhettem. Próbáltalak félbeszakítani Martina, de nem sikerült. Szinte lehetetlen feladat. Meg se próbáltam. Vagy hát megpróbáltam, tudtam, hogy nem fog menni. Köszönjük, Martina. Um, um, yeah. And, and you and other MEPs changed their plans, including some who had come. Többen kellett, hogy változtassanak az utazási terveiken a mai ülés kedvéért. Csütörtök délután egy kicsit itt a parlamentben nehéz időpont. Köszönjük Martina. Jean Lamberts is ugyanebben a kategóriába esik, hogy mégsem adom neki a szót. Köszönöm szépen. Én is köszönöm minden meghívott előadónknak. Nagyon sok fontos dolgot mondtak el, amit mi is úgy újra olvashatunk, újra gondolhatunk, átbeszélhetünk, átrághatunk hogy ezeket az állampolgári jogokat a lehető legnagyobb mértékben megpróbáljuk kőbevésni. Én a foglalkoztatás ügyi és az állampolgári jogi bizottság tagjaként dolgozom ebben a szakbizottságban, és itt főként a harmadik országbeli emberek témájában többször is eh, átfetésbe kerültünk, és igazából Engem nagyon aggaszt az, mint hogyha a bizottság, amely elméletileg a tagállamok nevében jár el, hogy ez, ezen az úton kell majd eljárni. Az Európai Unióban a szabad mozgás jogával élő európai állampolgárok, illetve brit polgárok. Ebben az egészben én nagyon büszke vagyok egyébként arra, hogy Londont képviselhetem, és azt hiszem, hogy Brexit ügyében pontosan a főpolgármesterünk munkája dicséretes. Tehát a munkánk átfedi egymást gyakran a két szakbizottságban. Ennek tükrében kérdezem tehát, az önök tapasztalata szerint a 27 másik tagállam részéről mennyire van egy közös álláspont. A kormányzatok mennyire hallgatnak önökre. És egyetértek azzal, amit Martina mondott. Valóban fontos, hogy az emberek nyomást gyakoroljanak nem csak az európai parlamenti képviselőjükre, hanem az országgyűlési képviselőjükre otthon, Hogyan reagálnak erre a tagállamok, hiszen a harmadik országbeli állampolgárok jogai kapcsán mi az Állampolgári Jogok Bizottságában azt kell, hogy mondjuk, hogy koherens, igazi koherens politikánk nincsen ez ügyben. Hogyha valaki Spanyolországból, Franciaországból szeretne költözni, úgynevezett kék kártyát eh, bizony nem nagyon használják, lássuk be. Nagyon sok tagállam igazából nem használja ezt. Nos, harmadik országbeli állampolgárként teljesen mások a jogok. A család egyesítés, a képzéshez való jog, csak egy-két dolgot. A önfoglalkoztatáshoz való jog, és így tovább, és így tovább. megfelelő pénzt kell felmutatni, és így tovább, és így tovább. Mit reagálnak jellemzően a tagállamok, és tényleg van egységes álláspont? Persze Egyesült Királysággal szemben könnyűségesnek lenni, de amikor egymás beszélnek erről, a 27 tagállam valóban egységes álláspontot képvisel, valóban eh, egy egységes csoportként viselkedik, hogyha nem, akkor a nem is bevásárló lista, hanem a tennivalók listáját mivel egészítenék ki? Én mivel lobbizhatok? a brit kormánynál, illetve alkalmasint a 27-eknél. Köszönöm szépen, Jean. Csak hogy az emberek jobban értsék, hogy mi történik, Robertának mennie kell. Család, választások, repülő. Szeretne Roberto pár kész, köszönetet mondani. Catherine Beardert sem szabad kihagynunk, aki tudjuk, hogy ezen a területen milyen aktív képviselő. Roberto, tényleg csak röviden azt, mielőtt elmész. Catherine, köszönöm a megértésedet. Köszönöm szépen mindannyiuknak az elmondott véleményt. Fontos munka ez, amit együtt végzünk. Persze a jogi szövegeket is alaposan át kell regni. Ebben segítenek önök is. Két rövid megjegyzésem lenne. A független hatóság felállításával kapcsolatban van bőven tennivaló. Minden esetősére fel kell készülnünk. Portes úrnak mondom, a négy alapszabadság e, csak együttesen működik, ez egységes és szétválaszthatatlan. Tehát ez olyan kérdés, amit Nekünk az e- európai gazdasági térségbe való belépés lenne a legjobb megoldás. Jó lenne, hogyha az álláspontokon változtatnátok, ha mégis ezügyben lenne valami átalakulás. Számunkra minél szorosabb a kapcsolat az EU és az Egyesült Királyság között, nekünk annál jobb, persze, bizonyos feltételek teljesítése mellett azt hiszem, hogy ezt mondanom sem kell. Köszönöm szépen. Köszönjük Robertónak. Tudom, hogy a kollégákkal kapcsolatban maradsz a Brexit Steering Committee, tehát az irányító bizottságba, így most becsatornázod mint az információt. Catherine, köszönöm szépen, én is valóban köszönettel tartozom a panelistáinknak, meghívott elődőinknek, szakértőinknek, nem is beszélve a Brexit irányító bizottságról, akik nagyon komoly munkát végeznek. 587 nap telt a népszavazás óta, minden egyes nap az érintettek számára fájó nap. Az EU-ban élő állampolgárokat a saját miniszterelnökük a semmi földjén élőknek titulálta, a szavazati jog kérdése is nagyon érdekes. Talán elfelejtik, hogy akikről beszélnek, ők is szavazók. Csütörtök délután nehéz a képviselők számára, de sokunknak sikerült itt maradni, mert ez fontos. A polgárok választanak bennünket, a polgárokat képviseljük, konzervatív képviselőtársaim hol vannak, nem látok közülük egyet sem, ez bizony nem sokat segít a vitában. Hát szégyeljék magukat. Az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok továbbra is nagyon kiszolgáltatottak, ez igaz egyébként a kontinensen élő britekre is. Az emberek már csak bennünk bízhatnak, és mi őket képviseljük. Vannak még meg nem oldott kérdések, ugyanakkor fontos, hogy elmondjuk, hogy mi a red line a részünkről, mi az, amiből nem tudunk engedni. A mindenféle köntörfalazás nem működhet, észak-ír témában. Decemberben már ez megtörtént, jó lenne, ha ez nem történne meg még egyszer. Az embereknek szüksége van a jogbiztonságra, nem is beszélve a cégekről, a gazdasági szereplőkről. Nem a parlament keménykedik itt. Hát ez a dolgunk, az a dolgunk, hogy az emberek jogát biztosítsuk, hogy ezeknek a jogoknak érvényt lehessen szerezni. az uniós jogszabályok egészét kellett átvenni a tagsággal. A regisztrációs, regisztrációs rendszer bevezetése ez teljesen jogszerű lenne? Az javasolt öt éven túli időszakra is vonatkozhatna az Európai Bíróság felügyeleti joga annak érdekében, hogy megfelelően érvény szerezzenek e, e, az állampolgárok jogainak, hogy egy jövőbeni kormányzat ezeket a jogokat ne kurtíthassa meg. Fontos, hogy ez teljesen garantált e, legyen, semmi más nem működhet a meglévő jogokat nem lehet az emberektől elvenni, nekünk képviselőként ehhez a körmünk szakadtáig ragaszkodni kell. Ez a regisztráció egyszerű, ingyenes és digitális kell, hogy legyen. Ne pénzkérdés legyen ez. Arról nem is beszélve, hogy azok, akik digitálisan nem tudják ezt kitölteni, mert fizikailag vagy nyelvileg korlátozottak, azok se azokat se zárjuk ki ebből a lehetőségből végezetül. A család egyesítése a jövőbeni partnerek és házastársak ügyében, hogyha őket kihagyják ebből a megállapodásból, akkor az a fiatal generációkat aránytalanul illeti, illetve mindazokat, akik a házastársuk halála vagy vállás után szeretnének újra házasodni. Nekünk, európai parlamenti képviselőként a Brexit tárgyalókat, a saját brit kormányunkat e, és az irányító bizottságot is továbbra is árgus szemmel kell figyelni, hogy tud, megbizonyosodjunk arról, hogy ezeket a jogokat garantáljuk. Köszönöm szépen, Kefin, köszönöm szépen a munkádat ebben a témában. Ez a csoport nagyon aktív, ezt meg kellett volna mondanom korábban, vagy ez egy informális titkos megjegyzés? Na, hát inkább bizalmas mondjuk. is. Igen, igen, de mielőtt te szólsz, megadnám a foglalkoztatási bizottságból a kolléganőnknek a szót, jó, hogy gyorsan a kérdését föl tudja tenni, és akkor utána Jude lesz az utolsó kérdés, mielőtt visszatérünk a válaszokra. Köszönöm szépen, hát ahogy ez előfordult, ugye először volt egy meghallgatás, ami jó volt, a második alkalommal is nagyon érdekes volt. Szerintem előrébb léptünk, egy picit sikerült egy-két dolgot elérni, de az igazság az az, hogy Európában komoly aggályok vannak. Én Csillében jártam a múlt héten. A szomszédaim egy brit pár, akik Spanyolországban élnek, és egyáltalán nem tudják, hogy mi lesz velük a jövőben, hova költözhetnek, mi lesz a nyugdíjukkal, mi lesz a társadalombiztosítási helyzetükkel, az egészségbiztosítással, és így tovább. Hát tudom, hogy többször elmondtuk, hogy a brit kormányt nem nagyon foglalkoztatja az Egyesült Királyságbeli állampolgárok helyzete, sem az Európai Uniós állampolgárok helyzete náluk, és én sok történetet hallottam, állampolgároktól, akik azt mondták, hogy az ő kormányuk sem annyira érdeklődik az iránt, hogy mondjuk az Egyesült Királyság beli állampolgárok jogait megvédje. És hát előadódnak ilyen helyzetek, ahol ugye azért ke- keveredtek oda az emberek, mert Európai Uniós állampolgárok lehetnek, lehettek, és akkor most meg igazolni kell akár Franciaországban vagy máshogy, hogy ők miért tartózkodnak ott, hogy a gyerekek iskolába járnak, járhatnak, és így tovább. Rengeteg ilyen dologgal találják magukat szembe. És ebben a házban is muszáj, hogy nyomást gyakoroljunk a tárgyaló felekre, mert nagyon sokan vagyunk az európai parlamenti képviselők közül, akik attól tartanak, hogy nem sokára elkövetkezik az a pillanat, amikor minden már csak a pénzről fog szólni, az állampolgárok érdekei és jogai pedig hát valahol, hogy ott lesznek még a mellékvágányon. Eddig egész sok mindent sikerült elérni, az igaz, tehát hogy ez lehetséges volt, ez segíteni fog sokakat, de azért gondoljunk a többiekre is, akik kimaradtak. Nem lehet őket csak így félre tenni, nem, foglalko- nem foglalkozni velük. Az ő életük teljesen tönkre menne, hogyha nem figyelnének oda rájuk, csak azért, mert az Európai Unióban megváltoznak a határok. És e tekintetben van egy kérdésem, és szeretnék én is köszönetet mondani mindenkinek, aki ma előadót, nagyon jó előadásokat hallottunk, és azt hiszem, hogy talán az előadóinknak igen több aggódni valója van, mint nekünk. Igen, kérem, hogy foglalkozzanak továbbra is ugyanígy ezzel a témával, és gyakoroljanak ránk is nyomást. De a kérdésem az az, hogy nem hallottam sokat, hogy mi van a, mi történik a hallgatókkal. Mondjuk képzeljük el azt, hogy aki most tanul az Egyesült Királyságban, ott folytatja a tanulmányait, vagy mi van azokkal, akik a jövőben szeretnének ott tanulni. Tehát legalábbis a hallgatók esetében nekem az a benyomásom, hogy az Egyesült Királyság állampolgárait bármikor karokkal várják majd a kontinens egyetemei, de a másik irányról fordítva nem vagyok annyira meggyőződve. Jó, mondja az elnök, a panel tagjait majd megkérjük, hogy próbáljanak erre válaszolni, és akkor végül Jude, neked adom át a szót egy utolsó kérdésre. Köszönöm szépen, Klót, hogy másodjára is lehetőséget kapok. Szeretnék Jonathan Porterhez csatlakozni abban, amit elmondott, tehát hogy a brit álláspont esetleg lehetségesen megváltozik. Nagyon sokan vagyunk, akik igyekszünk ezen dolgozni, és ezt elérni, hogy a kormányunk álláspontja változzon és gyakorlatilag nagyon sok piros vonal egész egyszerűen nem, inkom, nem, nem kompatibilis a miniszterek nyilatkozatai, valamit ők vállaltak, hogy mit fognak teljesíteni, tehát arra számítunk, hogy a kormány álláspontja meg fog változni. Nagyon reménykedünk abban, hogy másfajta politikai színezetű új kormány áll föl, de ettől függetlenül arra van szükség, hogy változzon a kormányzati álláspont. Miközben mi ezt igyekszünk elérni, keményen küzdve ezért, talán mondjuk a legkevésbé rossz szenáriót, forgatókönyvet kéne elérni, az egységes piacban bennmaradni, mivel nincs sok olyan európai parlamenti képviselő itt, aki nem brit sajnos, ugye az időzítése ennek az ülésnek egy kicsit nehézkes, sokaknak megy a repülője, és így tovább de az EU 27 oldaláról kellene egy picit meghatározni, újra definiálni az EU-s projektet. Engem, nekem felhívta a figyelmemet a Jane által elmondott felelősség, amiről ugye említett, hogy a decemberi megállapodásban szerepelt ez, ami a korábbiakban nem, ez a regisztrációs kötelezettség, és így elgondolkodtam, nem tudom, talán Esztert meg lehetne kérdezni erről, akinek tapasztalatai vannak a szakszervezeti mozgalomban, a szociális Európa témájában, hogy a szabad mozgást megkérdőjelezik-e az EU-ban a Brexit-tel kapcsolatos tárgyalásokból kifolyólag, és ez a modell meg fog-e változni, miközben mi az Egyesült Királyságban próbáljuk ezt a szoros kapcsolatot megőrizni, vagy legalábbis azért lobbizni, hogy ez megmaradjon. Mi történik a másik oldalon? Ezek az alapértékek, amelyeket mi ennyire fontosnak tartunk, vajon megkérdőjeleződnek az a 27-ben a Brexit tárgyalások miatt, vagy sem, vagy ez hogy alakul? Ez, ilyen híreket, ilyen dolgokat érzünk, tapasztalunk, de ez csak egy érzés, és érdekes lenne meghallgatni szakértőket arról, hogy ez a gyakorlatban valóban is megtörténik-e. Köszönöm szépen, Jude, és Barbarát kérdezem, hogy kívánne hozzátenni ehhez még valamit. Tessék. The one minute. Egy percet kérek csak. Azt szeretném hangsúlyozni, amit Judy is mondott. Ez egy nagyon lényegi kérdés. Nem szeretném, hogyha az EU arra használná ki ezt az alkalmat, hogy még több korlátozó szabályt vezessen be az EU-ban. A bevezetőmben beszéltem erről. A különböző formulák megnyitása, a szabad mozgás az Egyesült Királyságból az EU-ba. Nem tudom, hogy kívánnak-e szólni. Barbara Spinelli röviden szólt. But, right, okay. Um, right, to our panel now, please. Um, we have, we have... Had... Van még egy fél óránk. Kezdjük Jannal. Ragadják ki azokat a pontokat, amiket megkívánnak válaszolni Tudjuk, hogy sokat tudnak, és a lényege ennek a meghallgatásnak, hogy egyfajta kapcsolatot teremtsünk, emeljük ki a főpontokat. Köszönöm, Claude, szeretnék rámutatni arra, hogy az utolsó diámat nem mutattam meg. Ez egy ajánlás volt egy megfogalmazásra, ami megfelelt Spinelli asszony elképzeléseinek, hogy akiknek jog van a tartózkodásra az EU jog értelmében, anélkül, hogy azt mondanák, hogy csak ez a rész, csak az a rész, csak az a rész ennek az irányelvnek, amely igazából aláássa az EU jogszabályok, eh, jog, EU jogot, és eh, meg a megfogalmazást, hogy az eh, steering group is megnézheti ezt. Kérdeztek az egyetemi hallgatókról. Nos, van egyfajta összehasonlítás, amelynek értelmében le vannak fedve, azt mondják, hogy a hármában, hogy a 7.1c-ben le vannak fedve. Persze ez utalás az átfogó egészségbiztosításra, tehát el lehet bújni az ígéret mögött a britek részéről, hogy mi nem ragaszkodunk ehhez, és azt mondják, hogy de hát ez része a közös megállapodásnak, tehát ezért nagyon fontos az, hogy a britek is leszögezzék ezt írásban a megállapodás részeként, mert különben nagyon sok ember kiesik majd, például azok, akik másokért, másokról gondoskodnak, szülők, stb. A regisztrációról is volt egy kérdés, azt inkább meghagyom másra, ahogy Steve, is, Steve Pierce is elmondta, a regisztráció magában az engedélyezett, de de majd ennek a kérdésnek a megválaszolását Steve-re hagyom. Tehát ennyi kérdés volt hozzám, de persze mindig szívesen megválaszolok más kérdéseket is e-mailben, vagy az ülés után. Ha valami fontosat elfelejtettem, akkor nagyon sajnálom. Elnök, hát ha meglátjuk, hogy történik az ülés után. Ezt mondom minden kollégának. Le- lesz már egy Brexit Steering Group ülésünk, ezután az ülés után törölték, mert Guy eh, nem tudott eh, itt lenni, tehát eh, ezt most törölték, lett volna egy ülésünk, de majd ezen az ülésen jelentünk erről a meghallgatásról. Mindenképpen tehát kapcsolatban kell maradni a fő szereplőkkel, informálni kell a Brexit Steering Groupot. Azután szerettük volna ezt még jobban kiépíteni, annak érdekében, hogy mindenki át tudja adni az elképzelését a Brexit Steering Groupnak. A három szakbizottság próbálja itt elvégezni a munkát. jól nagy, hogy megkapnánk ezeket az előadásokat. Next week. Okay, so much. Valószínűleg Strasbourgban kerül majd sor erre az ülésre, tehát ez vonatkozik minden felszólalóra jelentek majd erről az ülésről. A többi elnök is jelent majd erről, akik itt voltak ezen az ülésen. Eszter kíván válaszolni? Igen, elnök úr. Judith Cotton Darling elemzése százszerzelékosan helytálló. sokan azt mondják, hogy kevesebb Európa kell, nem több, vagyis kevesebb jogok kellnek, nem pedig több a munkavállalók megvédésére, de ez nem igaz. Hadd adjak néhány bizonyítékot erre. 2004-ben három ország nyitotta meg a határait korlátozás nélkül a szabad mozgás előtt, Írország, az Egyesült Királyság és Svédország. A nagy különbség Svédország, Írország és az Egyesült Királyság között az volt, hogy Svédország és Írország rendelkezett olyan szabályokkal, amelyek megvédték a szektorális kollektív megállapodásokat. Ezzel kimondták, hogyha valaki egy építőipari munkás, és kevesebbet akarnak neki mutat, fizetni, akkor se lehetne. Az Egyesült Királyságban ez nem volt. A munkavállalók az ír köztársaságban, illetve Svédországban nem félnek annyira a szabad, munkaerő szabad áramlásától, mint az Egyesült Királyságban. Semmi gond a szabad munkaerő áramlással. Nem fenyeget senkit ez, hogyha el lehet kerülni a kizsákmányolást, hogyha nem lépnek fel a kizsákmányolás ellen, és, a, és nem meglepő az, hogy a munkavállalók félnek a szabad mozgástól, és ezt le kell vonni következtetésként, mi az, ami, ami támogatja a szabad mozgást, és e, mivel lehet megfékezni a kizsákmányolást. Még egy nagyon érdekes kérdés, persze mindegyik érdekes kérdés volt, de az egyik e, tényleg, ami fontos volt számomra, az az, hogy e, a többi európai munkavállaló mit gondol a Brexit megállapodásról. Meglepni önöket az, hogy a munkai találkozókon mennyire gyakran felmerül ez a kérdés, és ez azért van, mert tudják, hogy mi történik. Látják azt, hogy egy nagy tagállam, amely jelenleg Európa része, az Egyesült Királyság nem fog a holdra kerülni, továbbra is Európa része lesz, nagyon nagy ország marad, amely integrált az ellátórendszerekbe, láncokba, és ezután fel kéne a szociális dömping ellen, az ember tudják, hogy ez mit jelent, tehát nagyon fontos arra gondolni, hogy ez nem csak egy olyan megbeszélés vagy vita, amelyben az egyes Királyság választhat. Egyértelmű, hogy a többi európai munkavállalónak is tudnia kell azt, hogy az ajánlat az mindenki számára kielégítő, és nem fognak majd szembesülni azzal, hogy az Egyesült Királyság hozzáfér majd az egységes piachoz, de nem kell megfelelniük majd a munkavállalójogoknak, a fiskális standardoknak. Ezért kellene egyértelmű kijelentése, de nem csak ezek. Nagyon fontos az, hogy rátérjünk az igazi részekre is, mert a munkavállalók tényleg kíváncsian várják azt, mi lesz majd ez a megállapodás. Köszönöm, Julia. Szerettem volna azt a megjegyzést kiragadni, amit többen is mondtak azzal kapcsolatban, hogy sokan aggódnak, és úgy vélik, hogy nagy a bizonytalanság. Ez nagyon érdekes, hogy mindenki ugyanezt mondja, mindegy, hogy milyen szögből közelítjük ezt meg. Ez nem csak az egyénekre jár rossz hatással, hiszen nem tudják szembenézni a mindennapi munkával. Találkoztam valakivel, aki egy cégvezetője volt, egy óriási cégvezetője, és azon gondolkodott, hogy visszatér Európába, és azon gondolkodott, hogy ez mit fog jelenteni majd a családja számára az Egyesült Királyságban. Tehát mindenfajta emberre kihat ez, mindenfajta helyen, mindenfajta szempontból, és ezért kell jobban kommunikálni erről, és ezeket gyorsan megoldani az Egyesült Királyságbeli állampolgárok jogait. Ennyire fontos ez a másik dolog, amit szerettem volna kiemelni, hogy én tényleg abban hiszek, hogy a belügyminisztérium erőfeszítéseket tesz a e, regisztrációs rendszer érdekében. Szerintem sokkal meg fog majd látni az, hogyha meglátják, hogy mennyire innovatív ez. Nem csak egy korábbi rendszert e, alakítottak át, hanem egy teljesen új szemszögből nézik ezt, egyszerűsítik ezt, és nagyon sok erőfeszítést tesznek, hogy segítsenek azoknak, akik sérülékenyek, és nem képesek hozzáférni a rendszerhez segítség nélkül. De hát remélem, hogy az emberek majd ezt örömmel fogadják, ha látják. Köszönjük, Julia. Julia, Jonathan. Thank you. Is there anything you'd particularly like me to pick up on, Claude? Claude, valami, amire konkrétan szeretnéd, hogy reagáljak? Nagyon kedves tőled. Ami számodra a legérdekesebb talán. Sok időnk nincsen, de hát bármi, ami felkeltette az érdeklődésed, és mire szerinted érdemes reagálni. Szeretném, hogyha Brexit irányító bizottságok közvetlenül kapcsolatba kerülnétek. Én teljesen egyetértek azzal, amit Julia mondott. For individuals, families and businesses. Hiszen a cégek, a családok, az egyének szempontjából is nagyon fontos, hogy ez, ez valóban olyan kőbe vésett szabályozás legyen, ami a Brexit után bármilyen kormány jöjjön is, túlélje ezeket a változásokat a belügyminisztérium pont azért, mert kapacitás hiányban szenvednek, próbálnak minél egyszerűbb rendszert felállítani. Ez szép és jó, de ezt jó lenne valahogy tényleg kőbevésni. A, nem, a független nemzeti hatóság szerepe nagyon fontos, hogy valódi hatáskörrel bírjon, hogy ne lehessen ez ügyben visszalépés. A többi tagállam mennyire használja a Brexitet arra, hogy a szabad mozgástól eltávolodjanak. Én, én igazából, ahonnan én tekintek az egészre, onnan igazából ennek nem nagyon látom jelét. A Brexit egyik legpozitívabb hozadéka talán az volt, hogy a 27-ek között megszilárdította azt az álláspontot, hogy a négy alapszabadság egymástól elválaszthatatlan, és hogy ezek mennyire fontosak és előnyösek. Tehát azt hiszem, hogy ez ügyben például a kiküldött munkavállalók irányelvek kapcsán bizonyos dolgokat újra kell gondolni, de az alapelv az jó. Van azonban mégis egy dolog, amiben a politikai vita javult, ez pedig a következő. Tetten érhető a közvéleménykutatásokban az, hogy a bevándorlás iránti ellenszenv csökkenőben van. A véleményem szerint ez abból fakad, hogy a közvélemény egyre inkább elismeri és felismeri, hogy vannak, lehetnek előnyei is ennek a területen hozott jó szakpolitikai döntéseknek. Például azok a döntések, amelyek szerint a kecske is jól lakik és a káposzta is megmarad, de nem fog működni. A másik, nem lehet kimazsolázni az uniós jogszabályok közül azokat, ami tetszik nekünk, ez világos, de ugyanígy nem lehet az emberek között sem válogatni és mazsolázgatni, ha azt mondjuk, hogy nem szeretnénk a szabad mozgást, hanem csak szeretnénk kiválasztani, hogy ki az a pár ember, akit beengedünk. Nos, hogyha mi ilyet mondunk, akkor nagyon egyszerűen az előfordulhat, hogy azok, akiket szeretnénk látni, legyenek ezek eh, ápolónők vagy egyetemi professzorok, majd jól nem jönnek el hozzánk ami pedig az Egyesült Királyság egészére nagyon negatív hatással lehet az embereknek, mint hogyha kezdene leesni a tantusz, olyan emberekről beszélünk, akik nem alapvetően nem idegengyűlőek és rasszisták, hanem csak azt gondolják, hogy érdemes a saját határ ellenőrizetet saját kézbe venni újra. Azt hiszem, hogy kicsit finomodik az álláspontja a közvéleménynek. Végezetül Steve Pierce. Köszönöm szépen, egyetlen egy kérdésre reagálnék a regisztráció kapcsán hogy van-e valami padhelyzet, ami megakadályozza az Egyesült Királyságot abban, hogy ezt alkalmazza. Az általános kérdésben, hogy van-e ilyen fajta egyhelyben topogás és padhelyzet, nyilván ez megfogalmazástól függ, de az uniós jogszabályok alapján a rendelkezésre álló opciók továbbra is elérhetők lesznek a status quo átmenet után is. Persze tucatnyi olyan kéz eset lehet, amikor a, ezzel a Brexit utáni időszakban élni kíván ezzel az opciójával az Egyesült Királyság. Nyilván mm, egy fokozatos átmenetről beszélünk e tekintetben is. Hogyha kilépési megállapodásban nem építünk be egy ilyen standstill záradékot, akkor alapvetően erre lehetőségek. Ez nagyon komoly problémát okoz majd a tárgyalások során. Adózási, környezetvédelmi ügyekben ez komoly fejtörést okozhat majd a tárgyaló feleknek. Persze az ördög megint a részletekben keresendő, de hogyha egy ilyen nem regresszív záradék nem kerül be, akkor az maga az alapelv alapvetően nem létezik. Hogyha mégis sor kerül erre a regisztrációra, akkor a kilépési záradékba bizonyos konkrét garanciák beépíthetőek adatvédelem és egyéb ügyekben, hogy egyértelmű és világosá tegyék, hogy ezek a normák léteznek és alkalmazandóak, hiszen évekkel később ezt majd esetleg bíróságon kellene érvényesíteni. Azt hiszem, hogy ez senki számára sem lenne előnyös. Köszönjük, Steve, köszönetet szeretnék mondani a három szakbizottságnak, akik megszervezték ezt, a, mindazok, akik a szervezésben részt vettek a titkárság részéről, a képviselőknek, akik maradtak, a meghívott vendégeknek, hogy elfogadták a meghívást, és a közönségnek, aki kitartott, türelmesen végighallgatta mindazt, amit elmondtunk, újra és újra elmondom azt, hogy szeretnénk szorosabbra szőni, fonni a Brexit irányító bizottsággal az együttműködést, illetve az önök kapcsolatát az steering gruppal szorosabbra fonni. Egy rövid reakciót engedjenek meg nekem. Tegnap ö, találkozott Bárnyó úr, a szakbizottságok elnökeivel, Ferhofstadt úrral is egyébként szintén, és ami számomra a legmeglepőbb volt, az az, hogy a októberig mennyi mindenről kell még tárgyalni az állampolgári jogok, kimar, még eddig nem lezett kérdések, Írország, minden, minden és a mi szakbizottságunk tulajdonképpen igazából mindenben részt vesz, adatvédelem, biztonsági kérdések, és hát minden egyformán sürgős. És ez nagyon aggasztó, hogy még ennyi mindent kell megoldani, hiszen az állampolgári jogok, és ebben egyetértettünk, mindenki számára hasonlóan fontosak, de hát az idő pedig fogy, az óra ketyeg. Az egyik célja ennek a mai meghallgatásnak pontosan az volt, hogy megnyugtassuk, talán bebizonyítsuk, hogy mi komolyan gondoljuk ezt a vállalásunkat, és hogy valóban együtt kell működnünk annak érdekében, hogy a kívánt eredményt októberre elírjuk, és azt követően 31-ig. Aztán a Jóisten tudja, hogy mi lesz majd, mi történik majd. Ez egy plusz, plusz a dupla plusz, na jó, tripla plusz meghallgatásod, még csak három szakbizottság vett részt a megszervezésében. Tudom, hogy informálisan egyébként az irányító bizottsággal kapcsolatban állnak. Köszönöm minden kollégának, aki aktív ezen a téren. Biztos vagyok benne, hogy informális és formális kapcsolatok októberi lesznek, egy állásfoglalás készül majd márciusban, ez lesz a következő stádium, és nyilván, hogy közeledik az októberi dátum egyre inkább megjelenik majd ez a kérdés a médiában is. Nagyra értékeljük mindazoknak, akik megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel ma délután. Remélem, hogy újra találkozunk. Köszönöm még egyszer.